Mes chers collègues, bonjour. Allez, on va y aller. Tisztelt kollégek, megkezdjük az ülést. On peut y aller Ah bah oui, discipline. Kis fegyelmet kérek. Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Et nous Mindenkit üdvözlök, remélem, hogy kellemes hétvégét töltöttek, és egy kicsit melegebb is már az időjárás. A napi rendet talán el is fogadhatjuk, hogyha nincsen kifogás vele szemben, úgy látom nincs. A január 22-23-ai ülésünk jegyzőkönyveit elfogadhatjuk, ha nincs kifogás, úgy látszik nincs. Ezekkel szemben az elnök közleményei nincs ilyen. Azonnal meg is kezdjük tehát igen, Wim van de Kamp úr, tessék. Elnök asszony, csak egy napirendi pontot szeretnék felvetetni a napirendre. Ünnepeltük a 30. évfordulót, és, illetve 30 születésnapja volt, és szeretnék önnek gratulálni énekelni nem tudok, azt a kulturális szakbizottság tagjai kívánják. Jó egészséget kívánok, és miután a hölgyeknek ez mindig nagyon fontos, nagyon sok boldogságot kívánok a 40. évfordulóig. Köszönöm szépen, hogy gratulált a születésnapomhoz. de még fiatalabb vagyok még mindig, mint Macron úr, még mindig <laughs> a 40 évem alatt vagyok, tehát ez még így rendben van. Na, akkor folytassuk is. Hát igen, megy az idő, egyre korosabbá válunk. Oui, voilà, c'est ça, je vais bientôt, encore euh, dans quelques années. Monsieur Looking. Allez, on commence par le premier point. Akkor kezdjük is el az első napi rendi ponttal, és ez nem más, mint a bizottság prezentációja egy rendeti eljárás kapcsán. A pszichológiai vizsgálat és orvosi alkalmasság a tárgy, a ö, repülőgépek személyzetét illetően a bizottság közölte velünk ezt az intézkedést, még azelőtt, mielőtt megkezdődne a vizsgálati időszak, és így módon a parlament élhet tájékoztatási jogával. Szeretnék emlékeztetni rá, hogy a bizottság még módosíthatja a szövegét. Remélem, hogy a mai vita előre viszi majd a, ezt a dossziét, és plusz elemeket ad majd hozzá. Itt ugye a pszichológiai vizsgálatról és orvosi alkalmasságról van szó a repülőgépek személyzetét illetően. A bizottság prezentációját követően meg is nyitom majd a vitát. Lukin Joaquin úr, üdvözöljük Önt körünkben, Ön és a szó. Meg is adja majd nekünk az összes elemet, amire szükségünk van ezen dosszié kapcsán. Tessék! Thank you and good afternoon. Köszönöm szépen, jó napot kívánok mindenkinek! Ezt Ivanek és Júlia Graf kollégáimmal vagyok itt, hogy közösen bemutassuk önöknek ezt a szöveget. A szöveg tulajdonképpen a nyomonkövetés részét képezi, amelyre a German Wings 2015 márciusi légikatasztrófáját követően volt szükség. Volt egy előzetes vizsgálati jelentés, amelyben 11 biztonsági ajánlást fogalmaztunk meg, a bizottságnak többek között azt javasoltuk, hogy az orvosok adott esetben tájékoztassák az illetékes hatóságokat, hogyha biztonsági aggály merül fel valamely a személyzeti tag egészségi állapotával kapcsolatosan. A, létrejött egy German Wings Task Force is, amely különböző légitársaságban dolgozó vezetőkből állt, valamint más egyéb magasrangú tisztviselőkből. Hat ö, ajánlást fogalmazott meg ez a Task Force. Ezen ajánlások nagy részét már fedi az EASA 2016-os jelentése. Ide tartozik a az orvosi vizsgálatra, ide tartoznak az orvosi vizsgálatra vonatkozó rendelkezések és az átfogó pszichológiai vizsgálat is. Az orvosi központoknak tájékoztatniuk kell a, az illetékes hatóságokat, hogyha valami, valamely esetben nem végezték el a szükséges vizsgálatokat teljes körülön, ezzel elkerülve a csalás lehetőségét. És a, a jelentés ajánlásai 2019 nyaráig fognak hatályba lépni. bevezetésre került egy kötelezettség a az alkohol és kábítószer tesztekre vonatkozóan, valamint további vizsgálatokra van szükség balesetet követően is, vagy egy pozitív teszt eredmény esetén. Továbbá egy további rendelkezés arra vonatkozik, hogy a pilótákat megfelelő vizsgálatoknak kell alávetni. To implement the task force recommendation, a Task Force ajánlásainak végrehajtásához az ügynökség cselekvési tervet hozott létre, amelyet 2015. októberében fogadott el az Európai Bizottság. A vonatkozó javaslatokat az összes érdekelt féllel megvitatták, különböző workshopok révén 2016 nyaráig tartottak ezek. Ezt egy jogalkotási javaslat követte, amelynek az alapját az EASA egy 2016-os jelentése adja. Ez a 2012-es jog, jogszabály módosítására vonatkozik, és a repülőgépek személyzetének orvosi és pszichés alkalmasságáról szól. Az ELZE e, bizottság ezt követően négy ülés során vitatta meg a szövegtervezetet, majd konszenzus alakult ki, és elfogadták a szöveget. A 14-2016-os jelentést követően most már várhatóan az idei évje nyarán lép hatályba a vonatkozó jogszabály. Ami a szöveg tartalmát illeti, a szöveg a végrehajtási szabályok módosítását írja elő, ezt a következőképpen összegezhetjük. Egyrészt tartalmaz egy sor megelőző intézkedést, először is pszichológiai vizsgálatot hajtanak végre a repülőgépek személyzetét illetően. A pilótákat egy pszichológiai vizsgálatnak kell alávetni, mielőtt egy adott légitársaságnál repülőgépet vezethetnek. Ezt követően az európai légitársaságoknak egy támogató programot kell létrehozniuk a pilóták számára, amely biztosítja a bizalmas jelleget, az információk bizalmas kezelését, és lehetővé teszi, hogy valakinek, valakit felfüggesszenek időszakosan. Egy további lépés az alkohol és kábítószer tesztek végrehajtása a légitársaságok részéről, és a repülőgépek személyzetére vonatkozólag, még mielőtt először repülnének egy adott, a légitársaság egy adott repülőgépével, még azelőtt kell végrehajtani ezeket a vizsgálatokat. Az európai légitársaságoknak emellett egy folyamatosan biztosítaniuk kell a kábítószer és alkoholtesztek végrehajtását, bizonyos esetekben például egy súlyos incidens követően, egy balesetet követően, vagy pedig, hogyha megalapozott gyanú merül fel, illetőleg olyankor, amikor valaki ö, egy rehabilitációs programon vett részt és visszatér a munkahelyére. Emellett szúrópróbaszerű alkoholteszteket is végrehajtanak a ö, személyzeten, biztosítva ezáltal a biztonságot. Ez az utolsó lépés kapcsán az ELSA prioritás listát továbbít a tagállamok felé a szúrópróbaszerű tesztekre vonatkozólag. Vannak olyan tagállamok, ahol egyébként a pszichoaktív szerekre vonatkozó teszteket már sikeresen végzik, például a holland rendőrségnél, annak érdekében, hogy a tagállamok továbbra is hasznosíthassák a már meglévő struktúrákat, a javaslat lehetővé teszi, hogy más engedélye rendelkező hivatalok is végrehajthassák a teszteket. Emellett a tagállamoknak lehetőségük is van arra, hogy további teszteket hajtsanak végre pszichoaktív anyagokra vonatkozólag, illetve az alkoholtól eltérő pszichotív anyagokra vonatkozólag, ilyen esetben az Európai Repülés Biztonsági Ügynökséget tájékoztatni kell. Emellett a 15 2016-os jelentés nagyon specifikus technikai rendelkezéseket is tartalmaz. Ezekre a részletekre azonban nem szeretnék kitérni. A szabályok elfogadása a German Wings Task Force ajánlásainak véglegesítéséhez járul hozzá, és lehetővé teszi, hogy tovább javítsunk az európai légifor, légibiztonságon. Köszönöm szépen. Köszönöm a prezentációját, azonnal meg is nyitom a vitát. Wim van den kapszót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tulajdonképpen ez egy nagyon hasznos dolog, tehát az, hogy a rendszeres eljárások alkalmazása kapcsán megvizsgáljuk, hogy az Európai Bizottság ebben az esetben az EASA-val együttműködve mit is csinált. Ezek jó eljárások, és a parlament erre nagyon-nagyon oda tud figyelni, a pulzuson tartja az ujját, úgymond és szeretném megköszönni az úrnak a nagyon világos előadást, amit az előbb hallottunk, azokról az intézkedésekről, amelyeket meg kellett tenni Franciaországban a tragikus baleset után, amikor, ha jól emlékszem, nagyon sok német diák vesztette életét. Három kérdésem van ebben a pillanatban. Nem teljesen világos számomra, hogy csak az alkoholt vizsgálják, vagy kábítószereket mert lehet, hogy van, aki nem alkoholt fogyaszt, hanem valami más drogot. Ezek is részét képezik a tesztprogramoknak, melyeket az Európai Bizottság, illetve az EASA hajtanak végre. Második kérdés. Mit teszünk a depressziós emberekkel? Azt hiszem, hogy ez a pilóta nem is drogot vett, vagy alkoholt ivott, nem ez volt a probléma, hanem az, hogy depressziója volt. Tehát a pilótának a mentális állapota az, ami a problémát okozta, és amit meg kellene nézni. Lehet, hogy a problématikkel valahol ezepel, de én ezt nem olvastam erről semmit. És egy harmadik dolog, elnök asszony, ami ezzel is érintőlegesen összefügg, ezek az intézkedések az általános biztonsági előírásokba illeszkednek. De amikor például a kokpitben a, ugye volt egy probléma az ajtóval, hogy nem nyílt ki az ajtó. A bizottság el tudná mondani, hogy eh, ezekben az intézkedésben például az ajtó eh, szerepele, mint eh, lehetséges probléma. Köszönöm, Wim van de Kamp, Izmellertuk következik. Köszönöm szépen. Én is köszönöm a bizottságnak az elmondottakat. A javasolt intézkedések szerintem további fontos építőkövet jelentenek az európai repülési biztonsági architektúra javítása terén. Ahogyan az előbb Fanekam kollega is utalt erre a German, German Wings tragikus lezuhanása után kell eh, ezzel a kérdéssel foglalkozunk, ezzel tartozunk az áldozatoknak. Amit különösen fontos védenünk, az az az egész Európában érvényes kötelezettség a légitársaságoknál, hogy támogató programjaik legyenek a pilóták számára és hogyha pszichológiai vagy más szempontból nehéz élethelyzetbe kerültek, kerülnek pilóták, és ez a repülés biztonságára veszélyt jelent, akkor legyenek ilyen támogató programok. Az EASA-t és szeretném felszólítani arra, hogy a részletes szabályokat minél előbb hozza közzé, és a jelenleg már működő programokban a legjobb gyakorlatokat is hasznosítsa. És ebben az összefüggésben szeretném az EPPSI, az European Peace of Support Initiative, eh, amit szeretnék megemlíteni és megköszönni, hiszen ennek keretében a pilóták már most is a legjobb gyakorlatok eh, alapján tudnak dolgozni. Köszönöm. Nagyon köszönöm, Ertugul. Meissner asszonyon következik. Köszönöm szépen, és köszönöm a bizottság eh, előadását is. Nem tudtam teljesen figyelni, mert közben még beszélgettem nem csak a German Wings eh, lezuhanása miatt kell foglalkoznunk ezzel, a, az egészség ellenőrzésével. Én először azt hittem, hogy a pilóták eh, egészségéről vagy állapotára beszélünk, de az egész személyzetre eh, vonatkoznak ezek a tesztek, tehát a az alkohol, drog vagy pszichés problémák kapcsán az, eh, a repülőgép egész személyzetére kiterjednek ezek a tesztek. És mivel a Germanwings esetében eh, pszichés probléma jelentette a eh, kiváltó okot, hogyha a pilóta vagy a személyzet valamelyik tagja pszichés problémával küzd, akkor vannak indikációk arra, hogy milyen anyagok szedése megengedett, illetve nem. Lehetnek pszichés problémái a pilótáknak, a személyzetnek is, a burnout például, tehát mi a megengedett és mi nem és milyen vizsgálatokat kell elvégezni a, a össze, összhangban az adatvédelmi szabályokkal. Ez egy nehéz kérdés, tehát akarjuk, hogy biztonságos legyen a repülés, hogy ne fordulhasson elő, mint a Wings esetében, hogy egy pilóta az egész repülőgépet magával viszi a halálba, és ezért fontos, hogy a pilóták és az egész személyzet egészségi állapotára nagyon odafigyeljünk. A pilótáknál az alkohol esetében azt hiszem, hogy 0,0 a megengedett alkohol, ez az egész személyzetre igaz. És végül az utolsó kérdés, vannak női pilóták is, és Például eszembe jutott, hogy a repülésre való alkalmasságnál e, mi a helyzet a várandós pilótákkal. Tehát e, tudom, hogy ritkább a női pilóta, mint a férfi, de azért e, felmerülhet, hogy gyermeket vár egy pilóta. Meissner asszony, Kilönen asszony, jönni a szó. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollégat. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt kollégák. Egy aprócska kérdés a bizottság képviselőjéhez, már ami ezt a különlegesen drámai balesetet illeti a German Wings repülőgépét sújtotta ez. Vajon elgondolkodtak-e ezen intézkedéseken túlmenően, amiket ön bemutatott, azon, hogy esetlegesen még más rendelkezésekre, eszközökre is szükség lehet, hogy megelőzzük az ilyenfajta baleseteket. Technikai szempontból gondolkodtak-e más megoldásokon? Nem tudom esetleg azon, hogy egy másik útvonalon meg lehessen közelíteni a pilóta fülkét, vagy egyebeken. Gondolkodtak-e ezeken? Aztán ami a megelőzést illeti az ilyenfajta balesetek megelőzését, és ez a közlekedés egész ágazatát érinti. Vajon az Európai Bizottság gondolkodik-e más közlekedési ágok lefedésén, mint például a vasúti közlekedés, vagy különösen gondolok itt persze az utas szállításra. Tehát a repülőgép, a vasút, az autóbuszok, a bizottság gondolkodott-e ezen egyéb ágazatok esetében is megelőző intézkedéseken, hogy el lehessen kerülni az ilyenfajta tragédiák meges, megismétlődését. Köszönöm, Kirönen asszony. Nekem is lenne két-három kérdésem pontosítás véget. Ugyan beszélt az alkohol tesztekről, ezek szúrópróba szerűek lesznek, és érdekelne, hogy ezeket hogyan fogják majd megszervezni konkrétan. Hogy vajon ez az engedélyezett vér alkohol szint, ezt uh, például 0,5 g per literben határozzák-e meg, majd európai szinten, vagy minden egyes európai tagállam saját küszöbértéket határoz meg? Ez az első kérdésem. A második kérdés, mi is valójában a pszichológiai vizsgák mit jelent ez konkrétan? Mi lesz a pszichológiai vizsgálat alkotó része? Hát ez egyfajta kérdés sorozat lesz -e ez, amelyet európai szinten standardizálnak, és eh, ezen kérdés sorozat az összes szemét kizárhatja el, akik mentális problémákkal küzdködnek. Ilyenfajta eszközökre van szükség, ezek nagyon világosak kell, hogy legyenek, és standardekre, lesz itt szükség, vajon európai szintűek lesznek -e ezek, és hogyan lehet ezeket harmonizálni. Riké úr, öné a szó. Mikrofon nélkül. Ça marche? Oui, Igen, ez működik. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak és az ügynökségnek ezért a munkáért. Igen, csak meg megijeszt ezek és persze, hogy az ismert körülmények között kerül sor erre a munkára, és bizonyos késedelemmel is. Ugye itt az első kérdésem az, hogy ki határozza meg ezen tesztek természetét, hogy milyen fajta pszichoaktív anyagokat tesztelnek egyáltalán. Ugye az alkoholt illetően egyetért mindenki, de hát nagyon sok pszichoaktív anyag van, amelyek lehetségesek egyesek orvosi jellegűek, mások pedig kábítószerek. Tehát ki fogja ezt a listát megalkotni, ez kötelező lesz-e vajon, vagy fakultatív jellegű? A második kérdésem, ha jól értettem, ez a tagállamok követelése, tehát itt egyfajta szimmetrikus gyakorlatra van szükség, és a bizottságnak lesz-e majd hatásköre az ellenőrzésekre hogy többet ellenőrizzen. Ki fogja végezni az ellenőrzéseket? Maguk a hatóságok? És magukat a hatóságokat ellenőrzi valaki? És a negyedik kérdésem, hogy vajon a bizottság javasol-e intézkedéseket, hogyha tehát ezek a tesztek pozitívnak bizonyulnak, akkor itt a légitársaság vagy a tagállamok megítélésére hagyja a helyzet megítélését, vagy a bizottság intézkedéseket is javasol. Tehát mondjuk, hogyha valakinek nem arra gondolok, hogy 2,5 g per liter a véralkohol szintje, hanem másfajta esetekre, hogy ott lesznek-e javasolt intézkedések a bizottság részéről. És az utolsó kérdésem, a az ellenőrzések kimerítő jellegét biztosítják. Tehát ez egyfajta szúrópróbaszerű dolog lesz, -e, vagy pedig a személyzet egészét ellenőrzik. Itt ugye az arányokra oda kell figyelni, amelyek elfogadhatóak kell, hogy legyenek. itt ugye eh, az is lehetséges, hogy valaki egy adott időszakon belül válik alkoholistává, tehát itt nagyon sok kérdés felmerülhet, az a benyomásom itt, hogy egyfajta bevált gyakorlatok és ajánlások listájáról van itt szó, vagy ezzel ellenkezőleg pontosabb, konkrétabb lesz mindez, tehát az anyagokat, az intézkedéseket konkrétizálni fogják, pontosítják, és az utolsó kérdésem. Hogyha egy nem európai légitársaság száll fel egy európai repülőtérről, akkor ott is lesz eh, random kontrollokra lehetőség a hajózó személyzet ellenőrzésére. Elnök asszony, köszönöm, Rikké úr, bizottság képviselője szó. Oh. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönetet szeretnék mondani az elszának is és a bizottságnak is. Egy dolgot szeretnék elmondani. A pilóták eh, hasonlítanak a kamionsofőrökhöz. Hogyha valaki a közúti közlekedésben elveszíti a jogosítványát, mert ittasan vezetett vagy kábítószer befolyása alatt, akkor elveszíti a repülési engedélyét is, és fordítva. Köszönöm szépen. Ka, nagyon köszönöm, Kó úr. Tessék, Short question. Deli képviselő, köszönöm szépen, elnök asszony, rövid kérdésem lenne. Amikor a tesztekről beszélünk, például valakinél vérvizsgálatot végzünk, hogy a pszichoaktív anyagok szintjét megállapítsuk valakinek a vérében, akkor a pilóta, illetve a személyzeti tag visszautasíthatja esetleg, hogy ezt a tesztet elvégezzék, mert a munkajogi rendelkezések adott esetben lehetővé teszik, hogy egy adott személy elutasítsa az ilyen tesztek végrehajtását, hogy a túl invazív módszert alkalmaznak például. Jó lenne világosan látni, hogy van-e lehetősége a pilótának vagy a személyzeti tagnak arra, hogy visszautasítsa a tesztek elvégzését, és ha van, akkor ennek mi lenne a következménye, ez a kérdésem. Köszönöm. Köszönöm, szépen, elnök asszony. Ha jól tudom, akkor a bizottság az ELSZ-val együtt, vagy hát legalábbis a bizottság biztosan, dolgozik egy program előkészítésén. Ez összefügg az új végrehajtási és jogi aktusokkal, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal. Júniusban teszik közé ezt a, az új szabályozást. A kérdésem az, hogy mikorra időzítenék a már az új másodlagos jogalkotást, amely a mai témánkhoz kapcsolódik. Merci beaucoup, Monsieur Marinescu. Nagyon köszönöm, Marinescu úr. Mielőtt megkapjuk a különböző kérdéseinkre a választ az Európai Bizottság képviselőjétől, szeretném üdvözölni a 15 szociológia szakos hallgatót a Lőveni Egyetemről érkeztek. Hol is vannak? Ott hátul. Önök azok? a szociológia szakos hallgatók? Akkor eljönnek fel, ne féljenek, üdvözöljük Önöket itt a közlekedési szakbizottságnál. Ők a jövő, Európa jövője, a fiatalok. Voilà, vous avez été par monsieur. Íme, Önöket Peli úr hívta meg, üdvözöljük Önöket itt a szakbizottságunknál. Akkor folytatjuk, és most meghallgatjuk az Európai Bizottság válaszait. Zsakin Lekin úr, öné a szó. Well, thank you, so I will... Köszönöm szépen. Megpróbálok válaszolni erre rengeteg kérdésre. Először is volt egy kérdés, amely arra vonatkozott, hogy alkoholteszt lesz-e, vagy kábítószerteszt, vagy mindkettő. Tisztáznám tehát a helyzetet ezzel kapcsolatosan. Bizonyos esetekben szisztematikus alkohol és kábítószer teszteket hajtanak végre. Ezt a szisztematikus tesztelést akkor végzik el, amikor valakit felvesznek a munkahelyére, egy incidens vagy balesetet követően, vagy pedig, hogyha megalapozott gyanú merül fel. Ilyenkor tehát mindig alkohol és drogtesztet is végrehajtanak. Lesznek be nem jelentett szúrópróbaszerű tesztek is, egy rehabilitációt követően, ellenőrizve ezáltal, hogy a pilóta képes-e repülni, avagy sem. Ami ez utóbbi teszteket illeti, a szabályozás a köt, olyan kötele, kötelezettséget rólt tagállamokra, hogy alkoholtesztet végezzenek. Az alkoholteszteket tehát minden tagállamban végzik majd. Ezen túlmenően lehetőségük lesz a tagállamoknak, hogy ha óhajtják, akkor szúrópróbaszerű kábítószerteszteket is végezzenek, de ez nem lesz kötelező, az adott tagállam eldöntheti, hogy szeretne-e ilyen tesztelésben részt venni, avagy sem. Aztán a depresszióval kapcsolatosan is felmerült néhány kérdés felvetődött, hogy mit lehet ilyenkor tenni. Visszautalnék arra, amit a legelején mondtam el. Nem ez az egyetlen olyan szabályozás, amely a German Wings Task Force munkájához kapcsolódik. Megvizsgáltuk már a 09-2016-os ELSA jelentést is ebben az összefüggésben, amely az orvosi vizsgálatok, a jelentkezők orvosi vizsgálataira vonatkozik, valamint a nem teljes körülön elvégzett orvosi vizsgálatokkal kapcsolatos jelentéstételt is érinti, ezzel megsemmisítve a csalás lehetőségét Ugye tudjuk, hogy a German Wings kapcsán egy olyan pilótáról volt szó, aki depressziós volt, kezeltette a depresszióját, és mindezt elrejtette a munkáltatója elől. Tehát a szobanforgó jogszabály egy eszköz lehet a kezünkben, arra vonatkozólag, hogy a depressziótól szenvedő pilótákat arra, rábírjuk arra, hogy felfedjék betegségüket és segítséget kérjenek. Aztán volt egy kérdés arra vonatkozóan, hogy a nem európai légitársaságok személyzetét is tesztelik-e? A válasz igen, nem csak az európai légitársaságokra vonatkozik a szabályozás, a RAMP e vizsgálati program azokat, az euró, azokat a nem európai légitársaságokat is érinti, amelyek európai légikötőkből repülnek, vagy oda repülnek. Hogyha valaki elveszíti a járművezetői engedélyét, akkor elveszíti a repülési engedélyét is, úgyhogy a válasz az arra vonatkozó kérdésre igen, de ez egy másik szabályozás alapján történik, amely már régebb óta hatályban van. Aztán a rempen eh, belüli eh, random szórópróbaszerű eh, tesztek szúró próbaszervek véletlenszerűen következnek be, előre be nem jelentett módon, viszont hogyha valakivel kapcsolatosan alapos gyanú felül fel, akkor a szisztematikus tesztelés alá esik, illetve hogyha valaki újonnan szeretne felvételt gyerni egy légitársasághoz, akkor is keresztül kell mennie ezeken a teszteken. Mi történik akkor, hogy a teszt pozitív? Az első közvetlen konzekvencia az, hogy az illető nem repülhet repülővel, tehát az adott pilótát felfüggeszti a légitársaság, majd adott esetben egy végső következmény lehet az is, hogy bevonják a repülési engedélyét az illetőnek, de ez megint csak egy másik szabályozás alapján történik. Elhangzott egy kérdés arról, hogy a pilótákat tesztelik-e, avagy a személyzetet. Nos, ami a pszichoaktív anyagokkal kapcsolatos tesztelést illeti, a munkahelyre való felvételkor, incidenst, balesetet követően, és így tovább, ezeket mind a pilótákon, mind a személyzeten, személyzeten elvégzik, tehát minden olyan munkatársal, kapcsol, munkatársal elvégeztetik, aki a biztonság szempontjából jelentős szerepet tölt be. Mik a következményei annak, hogyha egy pilóta vagy egy személyzeti tag nem hajlandó a tesztet, tesztelésben részt venni? Ez azt jelenti, hogy az illető személy nem repülhet, Nyilvánvalóan utána meg kell vizsgálni, hogy milyen további follow van szükség, de első lépésként azonnal eltávolítják a helyéről az illető szemét. Volt egy további kérdés, hogy lesznek-e részletes szabályok a támogatási programot illetően. Ezzel kapcsolatosan az EHZ-t kérném meg, hogy számoljon be az EMC anyaggal kapcsolatos munkájáról. Köszönöm szépen. Hadd mondjam el röviden, hogy a támogatói program hogyan működik, és hogy a pszichológiai felmérés hogyan történik. Ami a támogatói programot vagy támogatási programot illeti, a program működése során természetesen figyelembe vesszük a már meglévő bevált gyakorlatokat Európa szerte. Amikor ezt a jelentést elkészítettük, akkor tulajdonképpen egy nagyon alapos elemzést végeztünk a már meglévő támogatási programokkal kapcsolatosan Európában. Rájöttünk arra, hogy nem lehet mindenki számára egységes megoldást bevezetni. Vannak már nagyon jól, nagyon különböző, nagyon különböző és nagyon jól működő programok, amelyeket nem szeretnénk felváltani egy másik programmal. Egy előírás az, hogy minden egyes program esetében kezeljék bizalmas az, bizalmasan az információkat, de vannak különleges esetek, amikor ezt a bizalmasságra vonatkozó titoktartási rendelkezést meg lehet szegni. EPSII, az EPSI már mm, említésre került, ezt a fórumot az ELSA nagy mértékben támogatja, itt pszichológusok, pilóták és légitársaságok működnek szorosan egy, egy, együtt. Ami a pszichológiai felmérést illeti, felmerült, hogy legyen egy pszichológiai norma, vagy standard Európa szerte, a hatástanulmányunk elkészítésekor és a szabályozás szövegezésekor is arra jutottunk, hogy ne legyen egy egységes norma vagy standard, mert a pszichológiai felmérés vagy vizsgálat a légitársaság számára egy eszköz, amelyel kiválaszthatják a számukra alkalmas pilótát. Az adott légitársaság típusától függően egészen más stresszfaktoroknak van kitéve a pilóta, éppen ezért nem lehet egységes pszichológiai vizsgálatot bevezetni. Ami fontos, az az, hogy egy pszichológus felügyelje a vizsgálatot, egy olyan pszichológus, akinek a légi közlekedésre vonatkozó szaktudása is van. Ezt fogalmaztuk meg a szövegben. Nagyon köszönöm a bizottságnak ezeket az információkat, pontosításokat. Továbbra is figyelemmel követjük ezen dosszi útját. Meissner úr, asszony, a női pilóták terhességével kapcsolatos kérdésemre nem kaptam választ. Mi érdekelne, hogy hogyan vagy ez, mert fontos tudni, hogy repülhet-e egy várandós nő. És van, de kom szintén pontosítást vár. Even niet opgelet, maar ik had nog een vraag. Én is feltettem egy kérdést a kokpit ajtajáról. Monsieur Joachim, vous répondez aux deux questions sur la question des femmes. Joachim úr válaszol-e a női pilótákkal kapcsolatos és esetlegesen várandós hölgyekkel kapcsolatos kérdésre és a cockpitre vonatkozó kérdésre a repülőgépben? Ami a várandós nőkkel kapcsolatos kérdést illeti, ez nem tárgya ennek a rendeletnek. Őszintén szólva nem is tudom, hogy mi is a helyzet, talán kétoldalú megbeszélésünk tárgya lehetne, hogy visszatérünk erre a várandós női piloták kérdésére. A másik kérdés, amire nem adtam választ, és ez adatvédelmi kérdésekkel függ össze, az orvosi központokkal kapcsolatos nemrég elfogadott szabályozásra. A kokpit ajtaja. Most ezekkel a kérdésekkel sem foglalkoztunk ebben a végrehajtási rendelet tervezetben, de az EASA-tól meg fogom kérdezni, hogy mi is a helyzet a kokpit ajtajának a nyithatóságával kapcsolatban. És ami a kokpit ajtaját illeti, a Germanwings baleset után azonnal az EASA e kiadott eh, egy eh, biztonsági tájékoztatási bulletint, és ebben az szerepel, hogy mindig kettő ember kell, hogy tartózkozzon a, tartózkozzon a Nagyon sok kérdés vetődött fel a légiközlekedéssel kapcsolat ágazatban tevékenykedőktől. A személyzet, bárki, aki Európában a légiforgalommal foglalkozik, összesen 5000-en válaszoltak a kérdéseinkre, pilóták, repülőgép személyzete, és azt mondták, hogy a jelenlegi ajánlások nem mindig a legjobb megoldást jelentik. Ezért a légitársaságok kockázatelemzéseket kellene, hogy végezzenek figyelembe véve több dolgot, például mennyire ismerik a személyzetet a légitársaságok, hiszen többnyire, amikor a pilóta elhagyja a kokpitot, akkor a személyzetünk más tagjának kell oda bemenni. De vannak olyan tagok, tagjai krúnak, akiket nem ismernek, ezért talán jó ötlet lenne, hogy ezt az érzékeny feladatot a kokpiton ne adhassunk olyan személynek, akit nem ismerünk annyira, mint a pilótát. Az EASA 2016 nyarán kiadott egy másik biztonsági információi bulletint, hogy ebben titkát tisztázza ezeket a kérdéseket, hogy milyen helyzet a kokpit ajtajával és a ben tartózkodok már kapcsolatban. Nos, ez a bulletin, ami biztonsággal kapcsolatos tájékoztatást tartom, pontosan ez az, amit minden légitársaság ki kell, hogy bocsásson. Nagyon köszönöm az önök válaszait. Két kis észrevétel. Én azt szeretném, hogyha az ilyen kérdések, amelyek például a várandós nőkre, a női pilótákra vonatkoznak, ezeket tegyék az összes tag, bocsássák az összes tag rendelkezésére, hiszen itt ezek olyan kérdések, amelyek mindenképpen prioritást élveznek nálunk. Ami pedig az a válaszát illeti, ezzel van némi problémám, önök azt kérik, hogy a légitárságoktól kérnek tanulmányok végzését, és aztán majd meglátják. Szerintem az, az a feladat egyfajta események elébe menetele lenne, nem a légitársaságok társaságok feladata a tanulmányok készítése, hanem az önöké, hiszen itt a jövő szabályozásáról van itt szó. Hogyha én lennék egy légitárság, akkor Hát én egy olyan tanulmányt készítenék, amely megfelelő irányba mutatna, és semmi nem történne ennek következtében. Önök, mint repülésbiztonsági ügynökség, ez az önfelelősség az ilyenfajta kérdések megoldása. Talán még más kérdéseket is fogunk önöknek küldeni, és továbbra is tájékozódunk majd ezen kérdésekről. Most pedig térjünk át a napi rendünk következő pontjára üdvözöljük az Európai Szemvevőszék képviselőjét, minden rendben. Számosan jöttek el ide hozzánk ez egy remek dolog. Meg is adom a szót Zsorzs Püfen jelentéstevőnek, Ön az Európai Szemvevőszék jelentéstevője az Egységes Európai Égbolt tárgyában tíz perce van a prezentációja bemutatására. Ezt követően a kollégák kapnak lehetőséget megszólalásra, kérdésfelvételre, kommentálásra. Tíz percben öné a szó, és be is indítom az órát, tessék. Jó napot kívánok, elnök asszony, hölgyeim és uraim! a közlekedés és idegenforgalmi szakbizottság tagjai, hölgyeim és uraim! A légi közlekedés az EU belső piacának fontos alkotó része, ez ösztönzi ugyanis a személyek és a javak áramlását. Ugyanakkor a légiforgalom irányításának biztonság és hatékonysága szükségesé teszi a légiforgalom irányítást. Ennek három alapvető funkciója van. Egyrésztről a légijárművek közötti elkülönítés, ezen kívül a kínálat, azaz a légiforgalom kontrollja, és a kereslet, azaz a járatok kiegyensúlyozása, valamint a légiforgalmi tájékoztatás nyújtása a légtér felhasználóknak. A légi közlekedést általában nemzeti szinten kezelik, irányítják egy széttagolt és monopól jellegű környezetben. Ez kis egységekre van széttagolva nemzeti demarkációs vonalak mentén, és ez korlátozza az integrációt, az interoperabilitást, valamint a méretgazdaságossági lehetőségeket. Ezen kívül általában minden egyes ország esetében egyetlen légi navigációs szolgáltatás nyújtó van, ennek az angol rövidítése ANSP. Mivel a verseny gyenge, vagy akár nem is létező, ezért ezek a szolgáltatók szabják meg a feltételeket a légi navigációs szolgáltatások nyújtásában. Ez a helyzet késedelmekhez vezetett, és megnövelte a légiforgalom irányítás költségeit, és ezen költségeket a légtérfelhasználóknak kell viselniük. Az Egységes Európai Égbolt kezdeményezést azért hozták létre, hogy javítsák a légi közlekedés irányítás globális teljesítményét, bizonyos hatásköröket a kormányközi gyakorlatból átruházva az Európai Unió keretei közé. Ezt a kezdeményezést hivatalosan 2004-ben indították be, és ez az egész EU-ban alkalmazandó szabályokhoz vezetett, valamint egy technológiai korszerűsítési programhoz is, a CESAR projekthez, a Single European Sky ATM Research rövidítése ez. A kezdeményezést számos pénzügyi ösztönzés is támogatta. A fő célja a politikának a légi közlekedés irányítás biztonságának és teljesítményének javítása számos magas szintű cél révén. 2005 a hivatkozási év, meg akarták háromszorozni a légtér kapacitását, a légi légközlekedés irányításának költségeit elfelezni, és a járatok környezeti kihatásai 10%-kal csökkenteni, valamint a biztonságot 10-szeresére növelni. A 2004-2020-as időszakban 3,8 milliárd volt a finanszírozása ennek a programnak, a kifejlesztési és a kifizetési szakaszban 1,3 milliárd euró, illetve 2,5 milliárd eurós összegekre oszlott ez a teljes összeg. Hogyan is végeztük az auditunkat? Az audit során megvizsgáltuk többek között azt, hogy az Egységes Európai Égbolt kezdeményezés indokolta, és az alkotó részei, azaz a teljesítményrendszer és a díszszabási rendszer, valamint a funkcionális légtér blokkok, ezen kívül pedig a Cezár projekt kialakítása és fejlesztési szakasza mennyiben járultak hozzá a légi közlekedés irányítás hatékonyságának növeléséhez Európában. A második szakasz auditjára a Cezár projekten belül 2018-ban kerül sor részünkről. Meglátogattunk több európai szervezetet, amelyek kult szerepet játszanak a légiközlekedés területén, öt európai tagállamot, Spanyolország, Franciaország, Magyarország, Svédország és Nagy-Britannia ezek. Ezen kívül tök több fontos részes felet is operatív és iparági szinten. Mit is állapítottunk meg? Az a véleményünk, hogy az Egységes Európai Égbolt kezdeményezés igenis indokolt volt, mert a légiközlekedés irányítása Európában igencsak megzavart volt a nemzeti monopóliumok és az iparág széttöredezettsége által. Itt egy koherens egészet alkotnak ennek, az, ennek a politikának az alkotó részei, és ezek korrigálják azokat a hiányosságokat, amiket mi megállapítottunk. Ugyanakkor a magas szintű célok, amelyeket kitűztek, ezek még egy nagyon erőteljes forgalmi növekedés időszakban kerültek kialakításra. Ezzel szemben a kereslet lanyhult a kezdeményezés beindítása óta, és ezért egyes magas szintű célok megvalósíthatatlanná váltak, így például a költségek felére csökkentés a légi közlekedés irányítás területén, mások pedig elfele, elveszítették a lét alapjukat, így például a kapacitás megháromszorozása. Ami pedig a kedvező szempontokat illeti, azt állapítottuk meg, hogy a teljesítmény és díjszabási rendszer, amelyet a kezdeményezés keretében hoztak létre, a hatékonyságot és az átláthatóságot ösztönözte, a léginavigációs szolgáltatások nyújtói részéről. Ugyanakkor nem felelt meg, meg bizonyos elemek az elvárásoknak, a késedelmek meghaladták a teljesítményterben szereplő célokat, és miután 2013-ban elérték a legalacsonyabb szintjüket, azután újra növekedésnek indultak. Ezen kívül az egységköltségek, amelyeket a légtérfelhasználók is fizetnek, azok erőteljesen a forgalom volumenétől függenek, és csupán 4 a csökkentek 2011 és 2016 között. Noha a bizottság egy csökkentési célt határozott meg EU szinten. Ezen kívül nagyon hosszú és összetett a teljesítményrendszer célkitűzéseinek elfogadási folyamata. Itt azt láthatjuk, hogy nagyon gyenge mennyiségi eredményeket értek el a teljesítményrendszerben. A funkcionális légtérblokkok, amelyek a széttöredezettség problémáját lennének hivatottak megoldani, ezek nem bizonyultak hatékonynak ahhoz, hogy a, például a technikai berendezések közbeszerzési eljárásait ösztönözzék. Általában egyfajta együttműködési formát eredményeztek ezek a szomszédos országok részes felei között, ami önmagában egy jó eredmény, azonban nem ez a cél, ami miatt ezeket létrehozták. Azt is megfigyeltük, hogy a felügyeleti nemzeti hatóságok nehézségekkel küzdöttek felügyeleti feladatuk ellátását illetően, mert részben nem rendelkeztek a szükséges erőforrásokkal ezen feladatok ellátására, és nem teljes mértékben függetlenek a légi közlekedési szolgáltatások nyújtóitól, ami pedig a Szezel projektet illeti. A főrészes felek egyfajta technológiai, közös technológiai tervet hoztak létre, és ez egy kutatási fejlesztési koordinációt eredményezett. A Cezer közös vállalkozás hozzájárult a technológiai és operatív javulásokhoz, a Cezer megoldások csomagjai formájában. Ugyanakkor a hatályt, az ütemtervet és a pénzügyi volument illetően a projekt egyre inkább kibővült, ezen elemeket kiterjesztették vagy meghosszabbították. Azt is megfigyeltük, hogy 2016-tól kezdődően a forgalmi irányítási terv főtervének csak kis részét valósították meg, és a Szezár projekt ambícióinak megvalósítását 2035-re halasztották 2020 helyett, mint ahogy ezt kezdetben tervezték. Az Audi céljaira néhány ajánlást fogalmaztunk meg, hogy a megállapított hiányosságokat meg lehessen szüntetni. Azt kérjük az Európai Bizottságtól, hogy vizsgálja felül a magas szintű célkitűzéseket, és figyeljen arra, hogy ezek eléggé ambiciózusak legyenek, hogy a teljesítményt javítani lehessen. A teljesítmény rendszer esetében figyelni kell ennek megvalósítására, ezt minden szakaszban mérni kell azt is meg kell nézni, hogy a jelenlegi kötelezettségek a funkcionális légtér blokkok esetében vajon valóban hozzáadott értéket jelentenek-e, és más stratégiai opciókat is meg kell vizsgálni. A nemzeti felügyeleti hatóságok teljes mértékben függetlenek kell, hogy legyenek, és képesek kell, hogy legyenek arra, hogy funkciójukat ellássák. A tagállamokat felszólítjuk arra, hogy biztosítsák, hogy ezen hatóságok teljes mértékben függetlenek legyenek, és megfelelő forrásokkal rendelkezenek. A bizottság felül kell vizsgálni a teljesítményrendszer bizonyos vetületeit, és racionalizálni kell a teljesítménytervek elfogadásának folyamatát jobban ö, ö, meg kell nézni az inspekciókat a díjszabási rendszer vonatkozásában, és ami pedig a következő hivatkozási időszakot illeti, a bizottságnak ellenőriznie kell, hogy bizonyos teljesítménymutatók ö, megfelelőek-e, és ezeket esetlegesen módosítani kell. Ami pedig a kutatás és fejlesztéshez nyújtott EU-s támogatást illeti, a ha a bizottság azt javasolja, hogy a finanszírozást 2024 után is folytatni kell, akkor ezt megfelelően indokolnia kell. Ugyanakkor azt is meg kell határozni, hogy a Szezer közös vállalkozás, amelynek időleges mandátuma van, vajon megfelelő -e egy hosszú távú kutatás és fejlesztési terv irányítására. Ezen kívül a beszámolt juttatás esetében világos szakaszokat kell a bizottságnak meghatároznia, és költségvetést kell kialakítania a fő tervet illetően is, illetve információkat kell szolgáltatnia az egyes szakaszokat illetően ezen terven. A bizottságnak kutatási és fejlesztési megoldásokat kell kialakítani a EU-s támogatással, amelyek a széttöredezettséget megszüntetik és a versenyt szorgalmazzák. Ha ezen megoldások végrehajtásra kerülnek, akkor az egységes európai égbolt mindenképpen pozitív kezdeményezés lesz, és az európai légtér valódi egységesítéséhez fog hozzájárulni. Köszönöm a figyelmet. Elnök, köszönöm a prezentációját, ez nagyon gazdag volt információkban. Így azonnal meg is nyitnám a vitát, kezdjük is. Marinescu kollégával. Marinescu úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Másodszorra vagyok itt, hogy meghallgassam ezt a prezentációt, mert a KONT vagy kokobú költségvetési ellenőrzési bizottságban már egyszer elhangzott, és ott is meghallgattam. Nagyon jó ez a beszámoló szerintem meglepődtem, amikor elolvastam, mert eh, valóban nagyon komolyan, komoly munkával készült ez a jelentés. Az összes érintett minden észrevételét, megfigyelését figyelembe vették. Tehát nagyon jó a jelentés, a következtetései és az ajánlásai is nagyon helytállóak. Mind a parlament, mint pedig a szolgáltatók nagyon komolyan veszik ezt a jelentést. A KONT szakbizottság szervez majd a Single Sky-ról és a CISAR-ról egy szemináriumot, egy workshopot április 6-án, erre meghívjuk a TRAN szakbizottság tagjait is, de bárki részt vehet a workshopon. Szerdán Madridban meghívtak engem az A6-ok találkozójára, ez ugye az Európai Szolgáltatók Szövetsége, hogy megvitassam velük ezt a tanulmányt, valamint a kísérleti projektet, amelynek a légtér új architektúrája a tárgya, és ezen vita után, valamint sok más eszmecsere után, amelyeket az elmúlt időszakban lebonyolítottam. Lesz lehetőségünk arra, hogy ennek a jelentésnek a következtetéseit, illetve az érintett felek, a tanács, a bizottság, más érdekelt felek javaslatait is figyelembe vegyük majd, amikor újra nyitjuk, nyitjuk a tárgyalásokat a, ezzel az említett hat szövetséggel. Ugyanis le lett blokkolva ez a tárgyalás sorozat. Most ezek, ezt újra lehet nyitni, és az új jelentésben ezeket az ajánlásokat majd fel lehet, lehet venni. Köszönöm szépen, Marinescu úr. Kérdezem, hogy Iszmár úr nem kíván szólni, de Meissner asszony igen, parancsoljon. Köszönöm szépen, és köszönöm a prezentációt is. Érdekes volt látni, hogy a e, számvevőszék e, e, milyen kiemelten kezeli a hatékonyság kérdését. Az európai légtérrel kapcsolatban most elhangzott, hogy amit eddig a bizottság javasolt, az a hibás út volt. A célok nyilvánvalóan helyesek, csak az eszközök voltak hibásak a környezetvédelem, a késések visszaszorítása, azért sok minden pozitív dolog is történt, tehát van előrelépés. Hogy a funkcionális legtöbb blokkok, a fabok nem működnek, hát azt már észrevettem én is nagyon sokszor. Két különböző rendszer, két nagy nemzet, amikor Frankfurtból jövök ide, küzdenek egymással, de valóban szükségünk van egy rendszerre, ami képes a javulásra, és nem szabad, hogy legyenek olyan cikcakok, amikor mondjuk Bilbaóból valaki Frankfurtba repül, akkor nagyon kalandos útvonalon kell ezt az utat megtenni. Vannak katonai védelmi zónák is Franciaországban. A számbevőszék, tehát tudja, hogy mi az, ami nem működik, de én szívesen hallanám azt, hogy mi a megoldás, mi az, ami jobban működik. Ez persze nem az önök feladata, hiszen a számvőszék is elmondta, hogy több kutatásra lenne szükség. Talán meg tudnám mondani, hogy konkrétan mit kellene kutatnia a bizottságnak ahhoz, hogy megszülethessen egy jobb javaslat az egységes égbolt projektnek gyakorlatilag vége Gibraltár miatt nem tudnak megegyezni, a spanyolok és az angolok Gibraltár státuszával kapcsolatban, ez leállította az egész jogalkotást, de hát azért akkor is lehetne sok mindent javítani az európai légtérben, és ezt meg is kellene tennünk. Tehát mit kellene konkrétan kutatni és fejleszteni, hiszen szükségünk van egy új javaslatra. És érdekelne, hogy a bizottság mit Köszönöm szépen, Meissner asszony, Krámer úr. Köszönöm. Köszönöm, és köszönöm az előadást is. Amióta a parlamentben vagyok, beszélünk az Egységes Európai Égboltról, és ugye minden jó volt, csökkentek az emissziók, értékek, költségeket tudtuk megtakarítani, mindenki nyerte ezzel. Ez nagyon jól hangzott, de ha konkrétan vizsgálódunk, akkor e, ez igazából nem így van. Ahogyan Meissner kolléganőm is elmondta, Németországgal kapcsolatban nagyon-nagyon nemzeti egoizmus, e, hogyha ennyi vagy annyi kibocsátás, még, még mindig nem tudjuk visszaszorítani, költségeket sem konkrét példát szeretnék talán hallani arra, hogy hol sikerült költségeket megtakarítani. Van olyan ország, amelyik a Single European Sky révén költségeket tudott megtakarítani úgy, hogy nem csökkente a biztonság, hanem nőtt, mert ugye különböző területeket, amiket ellenőrizni kell, időnként a biztonság szempontjából kockázatosak. És nagyon régóta tapasztalom azt, hogy mekkora Eh, az önzés a tagállamokban. El tudna mondani, hogy azért vannak-e pozitív példák arra, amikor eh, tagállamok összeálltak, eh, és el tudnak mondani, hogy akkor így vagy úgy zajlott ez a folyamat, és kik azok, akik tovább blokkolják a folyamatot, pedig hát itt már megszületett egy európai jogszabály, ezt a tagállamok már eldöntötték, és akkor most hirtelen nem törődnek vele, mert mindig találnak egy kiskaput, egy kiutat, amiért azt, azt mutatják, hogy ez nem működik. Merci beaucoup, Monsieur Kramer. Köszönöm, Kramer úr. Püfan úr, ön felé fordulok, hogy adjon választ a kérdések összességére, öné a szó. Köszönöm, elnök asszony. Elmondhatom önnek, hogy ezen jelentés elkészítéshez nagyon nagy munkát végeztünk. Nem egyszerű ugyanis az a terület, 2017. januárjában jártunk egy hasonló intézménynél, mégpedig az USA szemvevő székéről van szó. A General Accounting Office az angol neve ennek. Meghívtak minket oda egy tapasztalat cserére, mert az amerikaiaknak van egy Gen nevezetű programjuk, hasonló ez a Cezerhoz, és ugye eszmecserét folytattunk a közlekedési miniszterrel, az e- amerikai légiközlekedési hatóságokkal, tisztviselőkkel, szemvevőszékkel, hogy egy kicsit össze tudjuk vetni a mi előrehaladásunkat azzal, amit az USA-ban létrehoztak e területen. Ezen látogatás alkalmával Ugye ők azt mondták, ugye, hogy jobb meglátogatnunk Kanadát, mégpedig azért, mert a kanadaiak kezelik a legjobban a légiforgalom irányítást. Ezt az amerikaiak is elismerték, ezt a tényt, és nagyon örülök, mert ott van egy olyan úr, aki a kanadai felelős ennek a területnek, és remélem, hogy ebben az évben, talán decemberben meg tudjuk ejteni ezt a kanadai látogatást, hogy kiegészítő tapasztalatokhoz jussunk, amelyek használva váltnak az európai egységes égbolttal kapcsolatos vizsgálódásainknak. Ami a járatok útvonalát illeti, egy másik dolgot tudok mondani. Svédországban járt a csapatunk, és Luxemburgon keresztül, ugye vezet ez az útvonal általában Németországon keresztül, ugyanakkor a költségek ugye a légi forgalom irányítás esetében ezek azt eredményezek, hogy Csehországon keresztül akarnak inkább repülni. Mert a német költségek nagyon magasak, ugye itt mindez egyébként egy plusz költséggel jár, hiszen maga a légiút is hosszabb ideig tart, meg több az üzemanyagköltség is, de kevesebb az összköltség. Tehát a pilóták ellenőrizhetik, hogy mi az olcsóbb útvonal a jövőben. Én nem tudok most beszámolni önöknek azon országokról, amelyek olyan amelyek esetleg ellenzik ezt a kezdeményezést. Ugye most 28 európai tagállam van, mindenhol vannak hatóságok, Romániában Romácának hívják ezt a légiforgalmi irányító hatóságot, és minden egyes nemzeti hatóságnak megvan a saját politikája ezen a területen. Nehéz tehát itt iránymutatást adni, vagy koherenciát létrehozni Szerintem itt mindenféleképpen egyfajta közös szemléletmód kialakítása lenne szükség. Elnök, köszönöm szépen, hogy választ adott az elhozott kérdésekre, és folytatjuk is a napi rendünket. Köszönjük az ön prezentációját. Marinescu úr is elmondotta, hogy az ön jelentésével foglalkozik majd a Transzon Bizottság. Ez egy nagyon komoly munka ugyanis de itt az Európai Bizottság irányába is elhangzottak kérdések. Nagyon konkrét kérdésekről van szó, amelyeket önök tesznek fel az Európai Bizottság irányában. Az Európai Szemvevőszék mindig nagyon meleg fogadtatásra talál itt a Transzakbizottságban. Köszönjük, jelentéstevő úr, hogy bemutatta ezt az anyagot most pedig folytatjuk a munkánkat a következő napi rendi ponttal. Ez az autók gépjárművek kilométer szemlelőjának manipulálása, az uniós jogi keret felvizsgálta, Izmail Ertú kap szót, tessék. Ja, vielen Dank. Nagyon szépen köszönöm. Kedves kollégák, mielőtt rátérnék a témára, szeretném tudni, hogy az Európai Bizottság képviselteti-e magát ma itt a körünkben. Jelen van az Európai Bizottság? Which DG is that? Move. Melyik főigazgatóság? A DG Move van jelen, és közvetlenül feltetjük a kérdést. Hát most fog érkezni, majd befut, nem sokára. Akkor most várjak, vagy mit tegyek? Nem kezdheti Ertug úr, bemutathatja a jelentését. Yeah, you Okay, but my... yeah, okay. Jó, akkor mondom tovább. Tehát. Azzal kezdeném, hogy először is megköszönöm a Transzakbizottságbeli kollégák munkáját, ugyanis bebizonyosodott, hogy az a konstruktív vita, amelyet a jelentés bemutatásakor folytattunk, tükröződik a módosítókban is. Főként pontosításokat tartalmaznak ezek, illetve tartalmi kiegészítéseket, ezáltal a saját kezdeményezésű jelentős világosabb, egyértelműbb lesz. Ezzel kapcsolatosan lenne néhány megjegyzésem, és ezek a tartalmi kérdésekre is vonatkoznak. Először is úgy gondolom a legtöbb kolléga számára az volt a legfontosabb, hogy kezeljük az adatban kérdését. A legtöbb javaslat ugyanis abba az irányba mutat, és a szakbizottságban folytatott vitánk is ezt tükrözte, hogy ne legyen európai adatbank, hanem találjunk más megoldást. Ezzel egyetértek, a megoldást úgy kell majd kialakítanunk, hogy a nemzetállami szinten meglévő adatbankokat, amennyiben vannak, léteznek ilyenek, hálózatba kapcsoljuk egymással, azonos normákat, standardokat teremtünk, és az egymás közötti adatcserét is lehetővé tesszük. Hogyha az adatban kérdését tisztáztuk, akkor úgy gondolom már gyorsabban tudunk haladni, mert nekem személy szerint, és úgy gondolom sokan vannak ezzel, az a leg, e- ezzel így az a legfontosabb, hogy a, a kilométerszámlálóval kapcsolatos csalást megszüntessük. Ami a technikai megoldásokat illeti, néhány kolléga azt javasolja, és én is azt javaslom, hogy a manipulációs, manipulációval kapcsolatos kritériumokat világosan definiáljuk, az információbiztonság területén alkalmazott közös kritériumokra támaszkodhatnánk ebben. A módosító következő blokja a blockchainre vonatkozik, a blokkláncra. Vannak javaslatok, amelyek azt javasolják, hogy először egy költséghatékonysági vizsgálatnak, vagy költséghaszonvizsgálatnak vessük alá ezt a technológiát, ezzel egyetértek, hogyha a megfelelő szilárd gazdasági alap egyszerűsíti a dolgunkat, akkor ezt persze támogatjuk. A következő témakör az a határidő, amelyet az Európai Bizottságnak be kellene tartania, ezért is kérdeztem meg a legelején, hogy jelen van-e az Európai Bizottságtól valaki. Mi közlekedési szakbizottságként egyetértünk abban, hogy az Európai Bizottságnak gyorsan kell cselekednie. Ezért egy 12 hónapos időszakot neveznénk meg a szövegben. Ha már az Európai Bizottságnál tartunk, akkor engedjenek meg még egy mondatot. Remélem nem értenek félre azok a főigazgatóságok, azok a DG-k, amelyek eddig együttműködőnek mutatkoztak és nyitottak voltak a munkánkkal kapcsolatosan. Az elmúlt hetekben, hónapokban mégis azt tapasztaltam, és ezt szeretném jegyzőkönyvbe vetetni, hogy legalább négy főigazgatóság között tolták ide-oda a dossziénkat. Azért fogalmazok ilyen egyértelműen, mert ezt máshogy nem is igazán lehet kifejezni. Általában a DJ Move-val dolgozunk együtt, amelyel úgy gondolom nagyon jó és szoros a kapcsolat, de ebben a témakörben, ebben a kategóriában a DJ just a DJ Connect-tel és a DJ Grow-al kellett együttműködnünk. Persze nem lesz könnyebb a dolgunk azáltal, hogy ha újra és újra azt mondják nekünk a kapcsolat felvételkor, hogy hát nem ők az illetékesek, keressük fel a másik, az illetékes főigazgatóságot. Elég nehéz így megtalálni, ki valójában az illetékes. Elmegyünk egy másik főigazgatósághoz, az is tovább küld minket egy harmadik főigazgatósághoz és aztán, amikor végre nagy nehezen kiderült, hogy ki az illetékes főigazgatóság, melyik az illetékes főigazgatóság annak alapján, amit a előzőleg három másik főigazgatóság mondott, ezt követően aztán egy hónapon keresztül nem kaptunk választ az e-mailünkre. Azért mondom ezt el, mert nagyon megnehezíti a munkánkat, és nem is igazságos, hogy minket társjogalkotóként így kezelnek. Remélem, hogy a DJ, DJ Justból is itt van valaki ma, és elmondja nekünk, hogy akkor most tényleg a DJ Just illetékes-e, hogyha jogalkotási javaslatról van szó, ha nem, a DJ Just az illetékes, akkor szeretném megtudni az Európai Bizottság illetékeseitől, hogy akkor most konkrétan ki kit kell megkeresünk a kérdésünket, ki fog nekünk válaszolni. Egyébként is egy bizonyos határidőn belül válaszolnia kell az Európai Bizottságnak az európai szerződések értelmében. Mégis nagyon hasznos és érdekes lenne az összes kolléga számára, azt hiszem, hogyha megtudhatnánk, hogy a saját kezdeményezésű jelentésünk, amely egyébként jogalkotási jelentés is, hogy ennek a jelentésnek ki a címzetje. Köszönöm. Orlita. Köszönöm, Ertug úr. Zsors Bár kap szót, ha már meg is érkeztél így korán. Oké. Okay. <laughs> hát, jó, rendben van. Köszönöm szépen Izmail Ertug jelentéstevőnek. Ugyan nem hallottam azt, hogy mit mondott az imént, de teljes mértékben megbízom benne. Viccet félretéve azt hiszem, hogy a módosítók mind-mind a megfelelő irányba mutatnak, és azt célozzák, hogy végre konkrétan fellépjünk és aktívan tegyünk valamit, tevőlegesen tegyünk valamit a kilométer számlálók manipulációja ellen. Itt az ideje annak, hogy a fogyasztókat állítsuk a vita középpontjába, és örülök, hogy a jelentés pontosan ezt teszi. Fontos, hogy a gépjárművásárlók hozzáférjenek a használt gépjárművek adataihoz. Ha jól értelmezem a módosítókat, akkor a többség egy európai jogi keretet szeretne, valamint az, hogy legyenek egymással összehasonlítható tagállami adatgyűjtő mechanizmusok, amelyek lehetővé teszik az adatok összehasonlítását. Ezzel egyetértek. Még nyitott kérdés, hogy mennyi időn belül teremtsen az Európai Bizottság jogi keretet, mert azt hiszem mindannyian azt szeretnénk, hogy legyen ilyen jogi keret, ami az időbeli dimenziót illeti, erről még beszélnünk kell. Ami a technikai vizsgálatot illeti, úgy gondolom, hogy az első technikai ellenőrzés megszüntetése nem oldja meg a problémákat, a vásárlástól az első vizsgálatig terjedő időszak mindig is egy szürke zóna marad. Én ezért rendszeres vizsgálatokat, vagy rendszeres adatgyűjtést szorgalmaznék minden egyes gépjármű vizsgálat alkalmával. Gyűjtsék be az adatokat. Aztán ami a blokkláncot, a blockchain-t illeti, és az egyéb technikai megoldásokat, úgy gondolom, hogy a módosítók hasonló irányba mutatnak, de úgy gondolom, hogy ezeket a technológiai fejleményeket szorosan nyomon is kell követni, és az autópiaci fejleményeket úgy szintén hogyha bizonyítottan egyszerűbb, hatékonyabb megoldás létezik az adatok továbbítására, akkor azzal éljünk is. Mindaddig azonban szerintem gyakorlati megoldásokat kellene alkalmaznunk. Várom a, egyébként az együttműködést a jelentéstevővel és az összes többi kollégával. Úgy gondolom, hogy azért összességében viszonylag gyorsan meg tudunk majd állapodni egy jó szövegben. Köszönöm. Köszönöm. Bach úr, képviselő. Dank u, voorzitter, ja. Köszönöm, elnök úr. Természetesen mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani az előadónak, az árnyék előadóknak, nagyon sok kollégának, akik hozzájárultak az anyag elkészültéhez. Itt tudjuk a parlamentben, hogy mennyire sürgető problémáról van szó, a futás teljesítmény a kilométer óra manipulásával kapcsolatban és az esetleges megoldásokon kell gondolkoznunk. Én is benyitottam néhány módosító indítványt, kollégámmal, az IMCO szakbizottság elnökével, Van Buszeit együtt, és a központban az állt, hogy rövid távú megoldást találjunk, hatékony és költséghatékony, azaz megfizethető megoldást. Elektronikus platformok, blokklánc, technológiák, hálózatok mindenképpen hozzájárulhatnak a megoldáshoz, de jelen pillanatban ezek, ez még inkább a jövő zenéje. Az európai fogyasztó

szempontjából, ha bizonyítani akarjuk, hogy teszünk valamit, akkor egy nagyon átfogó megoldást kell találnunk, és nem magát értetődő, hogy ez mi legyen. Belgiumban, Hollandiában léteznek már rendszerek, a CarPass Belgiumban, vagy az ADA rendszer Hollandiában. Szisztematikus, megbízható módon és nagy gyakorisággal regisztrálják az adatokat, a futás teljesítmény adatokat, és ezeket nemzeti adatbázisokban tárolják. Meglévő eszközökkel lehetett biztosítani azt, hogy nagyon egyszerűen lehet tárolni ezeket az adatokat, és nem, kell, nem volt szükség nagyon drága a rendszerekre, hanem meglévő eszközöket lehetett egyszerűen alkalmazni. Ez egy olyan dosszié, ahol az Európai Unió valóban hozzáadott értéket demonstrálhat a polgárok felé. Egyrészt ezek olyan problémák, amelyekkel nap mint nap szembesülnek eh, az emberek. És eh, nem különösebb bonyolult, hanem igenis egy egyszerű megoldást találhatnánk az európaiakat eh, érintő problémára. Jó, reméljük azt, hogy az Európai Bizottság megragadja a lehetőséget, és a parlament is, és egy nagyon erőteljes jelzés küld a polgárok felé. Én a kollégáimmal együtt ígérem, hogy folytatni fogjuk a munkát. Nagyon köszönöm, Demeszméker úr. Riké úr kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Ezzel először is Izmaelnek szeretnék a remek jelentésért köszönetet mondani Tulajdonképpen nem is nincs sok <laughs> hozzáfűzni hozzáfűznőben, viszont szóval annyira remek ez a jelentés. Az első észrevételem, senki nem vonja kétségbe, hogy a kilométer számlálóval kapcsolatos csalás, ez egyszerű csalás, szélhámosság, és hatalmas pénzügyi hatásokkal rendelkezik, hát ugye, ugye egy 8 milliárdról van szó, aztán biztonsági vetülete is vannak mindennek, és nagy sorban a tagállamok nem foglalkoznak ezzel, hiszen vagy egy tucat tagállam nem is minősíti ezt bűncselekménynek, egyesek egész egyszerűen nem törődnek vele. Azért, mert nem az államok zsebéből húzzák ki a pénzt, hanem a polgárokéból. Tehát ez úgy tűnik, hogy ez számukra nem olyan súlyos dolog, hogy nem a nemzeti hatóság zsebéből veszi ki a pénzt, ez a bűncselekmény. Noha ez egy nagyon fontos és veszélyes tényállás. Különös, hogy a tagállamok nem tanúsítanak érdeklődést ezen helyzet iránt. És itt az ideje éppen ezért annak, hogy az Unió foglalkozzon ezzel a helyzettel. Ezért is javasoltunk ugyanabban az irányban egyébként, mint a jelentéstevő gyorsabb jogalkotási jellegű intézkedéseket, mert hogyha a tagállamok jó szendékára bízzuk mindezt, hát akkor meglátjuk, hogy mi történik. Most nem akarok részletekbe bocsájtkozni, remélhetőleg könnyű lesz a kompromisszumok kialakítása, csak a blockchain-nel kapcsolatos észrevétel két fenntartás lehet. Ugye itt időre van szükség, hogy ezt értékeljük, valamint ugye az energia területen itt, hogyha az adat adatokat betápláljuk ebbe a technológia, technológia segítségével. Itt ugye mindenhol más és más adatbankot alkalmaznak a tagállamok, és ez is problémákat vethet fel, hogyha egy adott pillanatban hiba következik be, például aki manipulálja az adott betáplált adatot, akkor lehetséges, hogy az adott személy, aki az adat betáplásért felel, az nem egy hivatalos személy, hanem egyszerűen csak egy szerelő műhely, tehát erre nagyon oda kell figyelni. Ugyanakkor a, ez a blockchain, ez kérdés, hogy lehet-e egy hivatalos adatbázis. Én azért ezzel kapcsolatosan nagyon óvatos lennék, itt fenntartásaim vannak de bizakodom, hogy egy körül egyetértés alakul majd ki, és elég szilárd lesz a szándékunk, hogy a bizottságot abba az irányba mozdítsuk, hogy ragadja az a jogalkotási kezdeményezést. Elnök, köszönöm szépen Riké úrnak, Kramer úr, öné a szó. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a jelentéstevő munkáját, és egész idő alatt azon gondolkodom, hogy olyan nagyszerű ez a jelentés, nincs is kifogásolni valóm vele kapcsolatosan, most kihibázott te vagy én? Hát még Wim van de Kamp is csodálkozik. És általában itt a parlamentben azért mindig nagy az egyetértés abban, hogy elítéljük a csalást, elítéljük a tagállamokat, és elítéljük az Európai Bizottságot is, mert hát az Európai Parlamentben volt egy meghallgatás, és az Európai Bizottság meg úgy tett, mintha végtelen sok időnk lenne. Nekünk kellett egy saját kezdeményezésű jelentést készítenünk erről a témáról. A csalás, csalás minden területen, be kell tiltani, meg kell akadályozni. Dominik Riké el is mondta, hogyha valaki autót árul, amely 200 ezer kilométert ment már, és átállítják a kilométer mérőjét, mondanám, hogy csak 25 ezer kilométer van benne, és ezért még valaki pénzt is ad, ugye, valaki pénzt költ egy ilyen járműre, csalásról van szó, ezt meg kell akadályozni. És hát nem is kell feltalálnunk a spanyol viaszt, mert hát Belgium és Hollandia nagyon szépen példázza Európa és a világ számára, hogy hogyan lehet ezt a fajta csalást megakadályozni. Mi Európában még arra sem vagyunk képesek, hogy leutánozzuk a megoldásokat. És aztán a különböző tagállami eh, egoizmusok állnak előtérben, nem is a biztonság, ezt nem engedhetjük meg. Persze figyelembe kell venni az adatvédelmet, de ez ebben az esetben nem is gond, hiszen nem akarjuk azt nyomon követni, hogy valaki hol használta az autóját, hová ment vele, de Belgiumban és Hollandiában általában az éves vizsgálat során megállapítják, hogy hány kilométert ment a jármű, és ez így rendjén is van. Egy dolog még fontos, nem csak az EU-n belüli kereskedésben, hanem az EU-n kívüli export kapcsán is vizsgálatokat, ellenőrzéseket kell bevezetni, mert hogy ez nem történik meg, akkor az Európai Unió arculata sérül, mert akkor mondhatják az afrikaiak azt, hogy igen, Európán belül nem lehet csalni, de mi már nem érünk annyit, bennünket be lehet csapni. Ez nagyon súlyosan befolyásolná, sérteni az EU arculatát. Úgyhogy itt valamit tennék kell, valamit, hát köszönöm szépen még egyszer, és hát nem gondoltam volna, hogy a nagy koalíció létrejön, de létrejött, működött a dolog. Nem Kramer úr, Koch úr kap szót. Kedves Észmael, én is köszönöm ezt a kitűnő jelentést. Három megjegyzést azért szeretnék tenni. A módosító indítványaimban mindenek előtt a tahográf csalásnak a közúti biztonságra gyakorolt hatásával foglalkoztam, ugyanis ez a biztonság rossz megítélését eredményezheti, hogyha manipulálják a tahográfok. Másodszorban szerintem egy kis időtáv, időhorizont hiányzik, ezért én azt javasoltam, hogy 2019-ig hozzunk létre jogi keretet, ami a ö, kilométer számláló csalást teljesen megakadályozza. 12 hónapot te javasolt, tehát szerintem nagyon közel vagyunk egymáshoz. Harmadsorban, igen, a jövőre vonatkozóan jó, hogy jó technológiát javasolni, ami kizárja a e, futás teljesítménnyel kapcsolatos csalást. De először is minden tagállamnak inkább azt kellene alkalmazni, ami már létezik, Belgiumban és Hollandiában ezek a rendszerek működnek, ahogyan ezt hallottuk azaz e, az, a kilométer futás teljesítményt rögzítő adatokat lehet cserélni, minden karbantartásnál, minden műszaki vizsgálatnál bekerülnének ezek az adatok az adatbázisba. És meg fogom majd köszönni, hogyha a kompromisszumos javaslatba bele dolgozod majd az én módosító indítványaimat is. Köszönöm, Fan Miltenberg úr. Köszönöm, elnök asszony. Csatlakozom a e, gratulációkhoz nagyon sok módosító indítványt elnyújtottak be, és ez is bizonyítja, hogy valamennyien megértettük, ahogyan Demesmaker kollega is elmondta, a fogyasztó bizalmát kell megnyernünk, a, nem csak az autóvásárlásban, hanem az európai intézményekbe vetett bizalmat is. Nagyon örülök, hogy példákat nevez meg a jelentés Belgiumot és Hollandiát, amik jól mutatják, hogy hogy lehet felépni a csalással szemben. Az Európai Bizottságnak most nem az egyik vagy másik DG ne dobálják a labdát egymásnak, hanem dolgozzanak ki egy jogszabályjavaslatot. Dominik Rikével én is nyújtottam be módosító indítványokat. Egy éven belül álljon elő az Európai Bizottság a jogszabálytervezettel, Hogyan aztán a bizottság belül ezt hogyan koordinálják, nem ez számít. A lényeg az, hogy a fogyasztók belső piacba vetett bizalmát helyreállítsuk. Tehát minél gyorsabban készítse el a jogszabálytervezetet a bizottság. A Research Service, az Európai Parlament eh, kutatóközpontja egyértelműen rámutatott arra, hogy hol hol vannak a problémák, a jogi kérdéseket hogyan lehetne megoldani. Köszönöm, Van Miltenberg úr. Wim van den Kamp úré a szó. Elnök asszony, nagyon köszönöm. Mindenek előtt szeretnék csatlakozni ahhoz, amit a, az előadó Izmai Eltug elmondott az aggájairól, a kapcsolatban, hogy a parlament egy kicsit itt az Európai Bizottság kicsit játékszerévé vált, és nem jó a koordináció. Az Európai Bizottságnak saját magának kell ezt a feladatot ellátnia. A DG Move ezzel a kérdéssel határozottabban kell, hogy foglalkozzon. Mert az nem jó, hogy az SND frakció és az EPP frakció vezetője kell, hogy írjon egy levelet Timmermans úrnak eh, annak érdekében, hogy az Európai Bizottságon belül javuljon a belső koordináció. A második dolog. Eh, szeretnék kérdezni valamit az előadótól. Nem tudom, hogy rövid távú, illetve a hosszú távú megközelítése mit is jelent. Amit eh, George Bach mondott, abból én úgy értettem, hogy a rövid távú megoldás a eh, belga-holland kárpász rendszer lenne, és azután az egész eh, blockchain, blokklánc technológia az lenne a hosszú távú jövőbe mutató megoldás de talán a rövid távú megoldást össze lehetne elegyíteni a hosszú távú megoldással is. És végül még egy megjegyzés, hogyha jó értelmezem Ertug jelentését, akkor elsősorban a szegényeket érinti, sújtja ez. De nekem az a tapasztalatom, hogy inkább a középosztályt érinti ez Németországban is, ugye a nagy koalíció szemében is a középosztály eh, legfontosabb, a középosztály autói, ezek drágábbak, és ezért eh, ezekkel több a manipuláció, mint a kevésbé drága autókon. Köszönöm. Merci beaucoup, monsieur. Köszönöm Wim van de Kamp képviselőnek. Elnökként szeretném elmondani kollégának, Izmael Ertugnak, hogy gratulálok a munkádhoz, és ez most még inkább megérdemli a parlament figyelmét, az Európai Bizottságtól és a tagállamoktól egyaránt konkrét válaszokat várunk ebben az ügyben, hiszen minden mögött fogyasztó védelmi, fogyasztók jogaihoz kapcsolódó ö, problémák állnak, illetve Európa érzékelés, amely már nem garantálja az emberek szemre a jogaikat. Nagyon odafigyelünk tehát erre a jelentésre, konkrét válaszokat várunk tehát az Európai Bizottságtól, ahogyan emlékeztetetlen is a jelentésben. Vannak már itt megoldások Belgiumban, illetve Hollandiában e problémára. Mire is várunk? Tehát, hogy ezen jó gyakorlatokat harmonizáljuk mindenhol Európában. Miért is? Mert jelenleg itt létezik egy csalás, ezen jelenség csalás, ezt mindenféleképpen fel kell panaszolnunk a bizottság irányába. Tekintek Zsolninu asszony, vajon jelen van-e? Zsolna Nidu asszony a Digimove részéről. Kérem, hogy adjon konkrét válaszokat nekünk, hogy mit is óhajt tenni az Európai Bizottság. Túl sok időt vesztegetett el ugyanis, túl sok DJ dobálta itt egymásnak a labdát ezen dosszié kapcsán. Most konkrét válaszokat várunk a polgárok számára, különösen a fogyasztók jogainak tiszteletben tartása szempontjából, hogy újra helyreálljon a bizalom köztük, közöttünk, ha termékeket vásárolunk. Öné tehát a szó. Okay, thank you, Mrs. Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Természetesen, ahogy önök is tudják, ez egy nagyon komplex kérdéskör, több szempontból is. Minden tőlünk telhetőt megteszünk a bizottságon belül, hogy tovább dolgozzunk egyen. A közlekedés biztonság részéről mi is mindent megteszünk, amit tudunk, utána majd a másik főigazgatóság veszi át a szót, a típus jóváhagyásokról fog a kollega szólni, és a harmadik főigazgatóságbeli kollega is elmondja majd, hogy hogyan folyik, folyik a koordináció, a fogyasztóvédelem és a jogszabályi keretek kapcsán. Nos, ami a közötti biztonság kérdését illeti, már az előző alkalommal is elmondtam, egyetértünk önökkel, és szeretnénk mi is gyorsan előrelépni egy elektronikus adatcsere rendszer létrehozásával. Készen állunk arra, hogy ezen dolgozzunk, hiszen ennek több más célja is van. A, persze a kilométer számláló csalás megakadályozása, és de mellett még más célokat is elérhetünk ezzel. Sajnos a mikrofon állandóan kikapcsol. Szeretnénk tisztázni valamit, mert a 14-es számú módosítóval kapcsolatban van egy félreérthetőség. Itt nem közvetlenül a kilométer számláló manipulálása és a közlekedés biztonságról van szó, tehát nincs ilyen egyetemi korreláció. A gépjárműveket biztonságosnak kell tekinteni, de szerintem nem jó irányba mutat ez a 14-es számú módosító indítvány. Azután itt van a 46-os számú módosító. Itt azt szeretném pontosítani, hogy a két társ jogalkotó ugye már megalkotta a közötti jártas biztonsági vagy közötti biztonsági irányelvet. Ez 2020-ban is hatályba lépett, erre a módosítóra ezért nincs szükség. Azután a 86-os módosító megpróbálja definiálni a kilométer számláló manipulálást, de ez a 2014-15-ös irányelv már megfelelően definiálta. Most átadnám a szót a DG Groveri kollégámnak, a növekedési főigazgatóság. Köszönöm szépen. Nagy figyelemmel olvastuk a jelentést és a benyújtott módosító indítványokat. Rögzítettük a problémát, már korábban is elmondtuk, hogy az első lépést már megtettük, felvettük a rendeletbe a kilométer számláló manipulálása elleni védekezést. Először is a megfelelő jogalapot kell megtalálnunk, mielőtt további módosításokról döntünk. Nagyon helyesen rámutatnak a jelentésben arra, hogy talán a biztonságra vonatkozó rendeletben is kell ezt a kérdést szabályozni. Azután a típus jóváhagyási rendelet a semlegesség elvére alapul, tehát technológia, melyik technológia a legmegfelelőbb arra, hogy megfelelően úgy tudjuk védeni a kilométer számlálót a manipulációtól. Gondoskodni kell arról, hogy ez megfelelő módon történjen ez a szabályozás, ehhez tanulmányokra van szükség, és a, a legjobb tesztet kell majd azután kiválasztani. Nagyon köszönöm a bizottságnak. Szeretném elmondani, hogy nem vagyok elégedett az önök válaszaival, mert az, hogy azt mondják, hogy megpróbálják megtenni a lehető legjobbat, és aztán nagy általános nyilatkozatokat tesznek. Hát nem ezt várjuk az Európai Bizottságtól, amikor egy olyan jelenséggel nézünk szembe, amely most már jelentős méreteket öltött bizonyos államokban. Remélem tehát, hogy kollégánk Ertugur jelentése amelyet emlékeztetni szeretnék arra, hogy április 25-én elfogadunk majd. Remélem, hogy ez arra ösztönöz minket, hogy felülvizsgálják az elképzeléseiket, és a lehető leghamarabb keretet nyújtanak be jogalkotóként, és előre tudunk lépni. Kicsit keményebben fogalmazok, de azt hiszem, hogy jó lenne, hogyha ezen ciklus alatt megszületne ez a szöveg, amely konkrét válaszokat ad, mert ugye itt azt látjuk, hogy több éve csak kínlódunk ugyanabban a helyzetben, és nem lépünk előre. Ertug úr, jelentéstevő. La Commission européenne, vous avez... Az Európai Bizottság, van-e hozzáfűzni valójuk? DG Just n'est pas là. DG Just nincs jelen, úgy vélem, mondja az elnök asszony. Est-ce qu'il y a quelqu'un de la van-e valaki itt a Digi Just képviseletében? Nem, nem, nincsenek jelen. Nos, Ertug úr, öné a szó jelentéstevőként. Ja, zunächst mal herzlichen Dank an die... Köszönöm szépen, először is köszönöm a DJ Move-nak és a DJ Grow-nak. Szeretném eljött elmondani, hogy ugyanúgy, ahogy a templomban, úgy itt sem szeretnénk az ártatlanokat sújtani a prédikációnkkal. A DG Move és a DG Grow nehéz helyzetben vannak. Van néhány belső információm arról, hogy nem ezen a két főigazgatóságon áll vagy bukik a dolog. Szerintem ma egyébként világosá vált az is, hogy ez a két főigazgatóság szükségesnek látja, hogy tegyünk ezen a téren valamit. Csak lehet, hogy éppen nagyon nehéz helyzetben vannak, mert az Európai Bizottságon belül az illetékes főigazgatóság nem vállalja magára azt, hogy kitörjön ebből a szemellenzős gondolkodásból, és a többi főigazgatósággal közösen dolgozzon ezen a témán. A DJ Move és Grow beli kollégáktól ezért azt kérem, hogy ne vegyék magukra azt, amit most mondok, de a parlamentnek kifejezésre kell juttatnia azt, hogy hát itt van egy téma, amelyet a parlament nagymértékben támogat, meg akarjuk akadályozni azt, hogy a jövőben a fogyasztókat becsaphassák. Gondolkodhat erről sokféleképpen az ember, de én azt gondolom, hogy közvetlen összefüggés áll fenn a, közlekedés, a közúti közlekedés biztonsága között, és a között, hogy esetleg egy olyan jármű is közlekedik az utakon, amely nem 20 ezer kilométert tett meg, hanem 250 ezer kilométert, és ennek megfelelő állapotban vannak a féktárcsái például. Én nem a jelenlévő Európai Bizottságbeli ö, kollégákat szeretném most itt megdorgálni. Teljesen egyértelmű, számomra, hogy az illetékes főigazgatósága az Európai Bizottságnak még csak azt sem tartja szükségesnek, hogy az egyik társjogalkotónál az Európai Parlamentben megjelenjen. Ez is azért üzenetértékű, azt illetőleg, hogy mennyire tartják fontosnak az EP munkáját, felvetődik az a kérdés, hogy mi szakbizottságként mit tegyünk. Szerintem Wim van de Kamp javaslatát kellene támogatnunk, írjunk közösen egy levelet Timmermans úrnak, az Európai Bizottság illetékes alelnökének, esetleg hívjuk meg őt ide a TRAN szakbizottságba, és mondjuk el neki, hogy mi a szándékunk, mit szeretnénk elérni, és esetleg eh, már előzetesen is eljuthat juttathatnánk neki néhány információt. Timmermans okos ember, nem azért mondom ezt, mert ő szociáldemokrata, hanem azért, mert ettől függetlenül is okos, és a meglévő tanulmányokból le, le fogja tudni szűrni azt, hogy valamit tenni kell ezen a területen. Nem tudom, hogy most a titkárságon belül ez vitát eredményez el, de ha van lehetőség arra, hogy meghívjuk őt, hát akkor hívjuk meg, azért, hogy növeljük a nyomást a bizottságon. Máskülönben nem látom értelmét a dolognak, semmi értelme annak, hogy a dj ből érkező kollégákat dorgáljuk itt folyamatosan egyik ülésről a másikra. Szolidárisaknak kell mutatkoznunk velük, inkább azokkal van gond, akik nem hajlandók még megjelenni sem, és egyébként pedig köszönöm minden kollégának, külön köszönöm azoknak, akik módosítókat nyújtottak be. Ez is azt mutatja, hogy mennyire egységesek vagyunk ebben a kérdésben. Köszönöm. Nagyon köszönöm, Ertug úr. Biztosíthatom önöket, hogy koordinációnk napirendjén bizonyosan szerepelni fog ez a téma. Ugye a koordinátor küldése március 19-én lesz, és megnézzük majd, hogy a Transzak Bizottság mit is tehet, hogy felébresze végre az Európai Bizottságot, és konkrét választ kapjunk erre a dosszéra. Most pedig folytatjuk a munkát. A bizottság prezentációja következik a kísérleti projektek és előkészítő fellépések tárgyában a közlekedés és az idegenforgalom területén. Meg is adom a szót a bizottság képviselőjének, hogy adjon nekünk egy áttekintést a kísérleti projektek és az előkészítő fellépések előrehaladásáról, valamint azon projektek és fellépések eredményeiről, amelyek befejeződtek. Hogyan tudják, ezen kísérleti projekteket és fel, előkészítő fellépéseket a parlament javasolja a költségvetés eljárás keretében, és néhány hét múlva a titkárság megkeresi majd önöket, hogy éljenek új javaslatokkal a költségvetési eljárás kapcsán 2019-es évre vonatkozóan. Azt hiszem, hogy ez a prezentáció nagyon jó időpontban érkezik. Mielőtt új javaslatokkal élnénk, ugyanis itt az ideje, hogy felmérjük a helyzetet a kiválasztott projektek és elkészítő felépések tárgyában, és meg is adom a szót ezen részbemutatása érdekében Mona Borkent asszonynak. Hol is van ön? Tessék, ott ül, tessék, öné a szó. Thank you very much, Madam Chair. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony, tisztelt képviselők. Rossz helyen ülök, de ahol eredetileg ülnöm kellett volna, már helyet foglal más. A DJ Move-on belül vagyok a tervezéssel és koordinációval foglalkozó egység vezetője, illetve osztályvezetője, és ma beszámolnék önöknek a közlekedéssel kapcsolatos és az idegenforgalommal kapcsolatos kísérleti projektekről. Először is köszönetet szeretnék mondani az Európai Parlamentnek, amiért támogatja ezeket a projekteket a közlekedés területén. A tapasztalatok és az elemzések nagyon jó információkat szolgáltatnak a politikai vitákhoz és a jogalkotási munkához is ezen a téren, úgyhogy köszönöm Önöknek. Az előadásomban röviden ismertetném a különböző projekteket, amelyek 2016 óta elindultak, majd egy kicsit részletesebben is beszámolnék néhány konkrét projektről. Röviden emlékeztetnék arra, hogy a részletek a célokról és a projektek menetrendjéről, valamint az Európai Bizottság fellépéséről megtalálhatóak az éves időközi jelentéseinkben, amelyeket minden február, minden év februárjában és márciusában látunk, juttatunk el a költségvetési hatóságnak. Úgyhogy ezeket elvileg megkaphatják önök is. Ami 2016-ot illeti, a DJ Move négy kísérleti projekten dolgozott, illetve négy előkészítő fellépésen. Az eljárás hosszától függően először is az Európai Bizottság dönt a finanszírozásról, és utána egyéb lépések következnek. Néhány projekt a bemutatottak közül még mindig folyamatban van, azonban vannak olyan projektek, amelyek már lezárultak, Például a GNSS monitoring rendszerrel kapcsolatos kísérleti projekt példa arra, hogy lejár, lezárult már az ezzel kapcsolatos tanulmány. Később majd visszatérnék még erre a konkrét projektre. Egy másik példa arra vonatkozólag, hogy le, ahol lezárult a tanulmány, egy előkészítő fellépés az egységes európai közlekedési rendszert illetően tavaly márciusban készült el két tanulmány, és most tovább zajlik a munka a parlament támogatásával egy multimodális megoldásokra vonatkozó témakörben. Ez a fellépés tavaly szeptemberben indult, és 24 hónapig tart összességében. 2017-től az Európai Bizottság 5 kísérleti projekten dolgozik, ezek közül három, hármat meghosszabbítottak 2018-ra vonatkozólag is. Ezek a projektek azok, amelyek mellett egy kis csillagocska szerepel a dián. Ami a 2017-es projekteket illeti, a finanszírozásra vonatkozó döntés tavaly született, a pályáztatás folyamatban van, és néhány szerződést már aláírtak, de a jelentések vélhetően csak ebben az évben vagy jövő elején készülnek el. Ami a következő évet illeti három új kísérleti projektet jelentettünk be a legutóbbi időközi jelentésünkben. Ezek mind a közúti közlekedés biztonságára vonatkoznak, az emberi magatartást érintik, az autonóm járműveket, illetően van egy európai biztonsági kampány, illetve érzékenyítő kampánya biztonságot illetően sem, még nem születtek meg a finanszírozási határozatok ezzel kapcsolatosan, de várható a márciusban ez is megtörténik, így a projektek 2018-ra vonatkozólag elindulhatnak. Néhány példát is említenék, ami tehát a 2016-os GNSS alapú monitoring rendszereket illeti, kereskedelmi célú tehergépjárművek kapcsán a vonatkozó jogszabályok végrehajtásának javítása volt a cél. 2016-ban készült egy technikai költséghaszon elemzés, egy olyan rendszerre vonatkozólag, amely a ö, tahográfot állítja a középpontba. Tavaly júliusban mutattuk be ezt a jelentést, és megosztottuk az Európai Parlamenttel. Pozitív az elemzés, mint olyan, és azt mutatja, hogy egy ilyen monitoring rendszer összességében pozitív hatással van a közúti biztonságra, valamint sok egyéb más vetületére és a közúti közlekedésnek. A következő példa, amelyet meg szeretnék említeni, egy 2017-es kísérleti projekt, amely a csökkentett mobilitású személyek számára teszi hozzáférhetővé a közlekedés. Ez a projekt folyamatban van, és célja, hogy megoldásokat találjunk hogy arra, hogy a ö, csökkent mobilitású személyek könnyebben utazhassanak Európában. Először is szeretnénk a meglévő információs eszközöket számba venni, A második lépés pedig az lenne, hogy um, egy kísérleti, um, egy kísérlete következik, vagy kísérletet hajtanak végre, amelynek az eredményeit egy interaktív uh, térkép applikációba um, táplálják be. Ezáltal remélhetőleg eh, megtaláljuk a leghatékonyabb módját annak is, hogy a hozzáférhetőség tekintetében, illetve az akadálymentesség eh, tekintetében eh, megkapjuk majd a legfőbb információkat az érintettekre nézve. A következő példa egy 2017-es kísérleti projektre vonatkozik, a biztonságos tehergépjármű parkolókat illetően, ez egy, az egyes számú mobilitási csomaghoz kapcsolódik szorosan. A projekt célja, hogy felmérjük azt, hogy hogyan lehet biztonságos tehergépjármű parkolókat teremteni. A döntés tavaly született, jövő év januárjáig tart a tanulmány elkészítése, de őszre már meg lesznek az előzetes eredmények, és a témában november 6-án szervezünk egy konferenciát, reméljük, hogy ezzel még időben információt tudunk szolgáltatni a témában. A következő projekt, amelyet bemutatnék, egy 2017-es kísérleti projekt, az Egységes Európai Légtér eh, infrastruktúráját érinti. 2018-ig meg, eh, szintén meghosszabbítottuk ezt a projektet. A cél az, hogy javaslatokat gyűjtsünk be az EU légterének jövőbeli eh, architektúráját illetően, oly módon, hogy ez az architektúra a Trans-European Motorways of Sky EP eh, e javaslatára építkezzen. Ami a menetrendet illeti március 9-én 9 eh, kére készül el a bizottsági munkaterv, ezután konzultációkra kerül sor és workshopokra, az első szakaszról készült jelentés ez év végén készül el, és ezután fogjuk pontosan meghatározni azt, hogy a második szakasz mire terjed ki. Ennek a projektnek az eredményei egyébként fontosak lesznek az egységes európai légtér keretéről szóló jövőbeni viták szempontjából. Végezetül egy olyan téma, amelyről már szó esett. Ez egy olyan kísérleti projekt, amely 2010 8-as keltezésű, és megoldásokat keres arra, hogy hogyan lehetne az Európai Unióban egy kilométer számláló adatcsere rendszert létrehozni. A finanszírozásra vonatkozó döntés még nem született meg, mivel 2018-as projektről van szó, várhatóan az elkövetkezendő hetek során megszületik ez a döntés. Egyébként fontos ebből a szempontból az az EP jelentés, amely ezzel a témával kapcsolatosan készült. 2019-ben zárul le ez a projekt, és akkor most át meg is adnám a szót a DJ Gróbeli kollégámnak, ha itt van. Akkor tehát ön itt van-e, Anna Atana Szopolú, még nem futott be. Le Alors, on revient sur la notion... Akkor az idegenforgalom témáról majd később beszélünk. Ah, la personne n'est pas encore arrivée, et donc j'ouvre la... Illetékes, tehát még nincs a jelen. Most tehát az idegenforgalomért felelős személy még nincs itt, tehát annyi baj legyen, mégiscsak megkezdjük a vételt. az első részről, amelynek tárgya a közlekedés. Wim van de Kamp kap szót, tessék. Mevrouw de voorzitter, dank. Elnök asszony, nagyon köszönöm. Nagy köszönet illeti az Európai Bizottságot azért, hogy bemutatta nekünk ezeket a projekteket. Az én saját projektemet nem magyarázták el nekünk, ez elég kétértelmű, de majd erre később vissza fogok térni. Most a biztonságos parkolóhelyek kamionok számára, vagy tehergépjárművek számára projektről szeretnék szólni. Péter van Dálen kollégám az e ACR-től a jelentéstevő, de ehhez én is csatlakoztam. A bizottságot képviselő hölgy azt mondta, hogy november 6-án lesz erről egy konferencia. Remélhetőleg zajlik a trialógus, gondolom kiindulhatunk abból, hogy ennek már eljött az ideje. Az Európai Bizottsághoz intéznék egy kérdést. Figyelmet szentelnek a parkolóhelyek finanszírozására, mert ez egy nagy probléma. A tagállamok úgy gondolják, hogy ezt nekik kell megtenni, de nem ez a szándékunk. A szándékunk az, hogy ebből legyen egy kereskedelmi projekt. Engem nagyon érdekelne a biztonságos parkolóhelyek finanszírozása. Azután, elnök asszony, van még egy kérdésem egy másik projektről, az én listámon, amit a, ugye a TRAN titkárságtól kaptam ezt a listát, a 3402 e, számú Study on Life Cycles and Electric Biofuel and Traditionally Fueled Vehicles. Ennek a címe. A projekt leírását e, láttam, de hiányolok ebből néhány e, fontos pontot. Ezeket most itt a telefonomból próbálom kikeresni. Először is mi a VLTP teszt módszerről az álláspont. Remélem, hogy ezt referenciának, benchmarkjának használják, és nem a régi NADC módszert alkalmazzák. Az ASEAK és az autógyártók, tehát már az új VLTP módszert kellene, hogy alkalmazzák, és nem a régi NHDC módszert. NLDC módszert. Itt van azután az energia mix kérdése, ugye alternatív üzemanyagok kapcsán. Miből indulunk ki? Az európai energiamixből, vagy pedig, ahogyan itt a projekt javaslatban szerepel a globális energiamixből. És a világméretű energiamix eltér az európai energiamixtől. És végül, elnök asszony, milyen életciklust használnak a gépjárművekre? A rövid életciklus gyakran negatív hatást gyakorol az alternatív üzemanyagokra. A kérdésem tulajdonképpen az, hogy a 200 ezer kilométeres futást lehet-e benchmarkként használni minden projekt kapcsán. Köszönöm. Nagyon köszönöm, Wim van de Kamp. Izmael nem. Meissner asszony. Önni a szó. kollega elég sok projekten rákérdezett, én is kettőre szeretnék rákérdezni. Az egyik a Single European Sky. Pont az előbb hallottunk a számvevőszéktől egy jelentést erről. Kutatásba mennyit szánnak beruházni? Ugye a számvevőszék megállapításait is figyelembe vették ennél? A biztonságos parkolóhelyek, a másik, itt a Mobility Package kapcsán is tárgyaltunk erről nagyon fontos kérdésről. Itt hol zajlik a kutatás? Más tagállamok legjobb gyakorlatait is figyelembe veszik? Vagy bizonyos országokban fogják ezt a projektet lebonyolítani? Köszönöm, Messner, Messner asszony. Ajala Szender asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék én is köszönetet mondani a bizottságnak a tájékoztatásért. Két dolgot szeretnék megemlíteni. A már elvégzett és lezárt tanulmányok közül volt egy tanulmány, amelynek a, az közlekedési ágazat vonzóvá tétele volt a tárgya. Hogyha lezárul egy tanulmány, és ez a kérdésem, akkor mi történik? Az eredményeket felhasználják, vagy alkalmazzák a bizottság mindennapi munkája során? Deli asszony még egy kérdésem lenne az elnök asszony felé. A mindennapi munkák során nem lehetne gondoskodni arról, vagy biztosítani azt, hogy néhány ilyen tanulmányt itt nekünk is bemutassanak. Például um, fiatalok, vagy a nők kérdése, nagyon sok nagyon érdekes témával foglalkoznak ezek a tanulmányok, és ez segíthetné a mi munkánkat is, jobban tudnánk talán dolgozni ezzel a segítséggel. És volt még egy tanulmány, ezt nem láttam, valószínűleg nem kaptam meg a jó listát, de van egy tanulmány, amely azzal foglalkozik, hogy az emberek hogyan viselkedik az önvezető autóban. Ezzel kapcsolatban azt szeretném kérdezni, hogy mi is történt ezzel a tanulmányal, mert ezt nem láttam, vagy nem kaptam megtaláltam meg időben. Kérdezem tehát, hogy hol tartunk, és megkaphatnánk-e minél előbb az eredményeit ennek a tanulmánynak. Én nyilván meg akartam várni a DG Grow-nak a képviselőit, a turizmus kapcsán tudjunk egyeztetni, de hát ugye gyorsabb volt a bizottság, ezért nem ért még ide gondolom Anna. Generális problémám van, és ezt most elmondom a bizottságnak, már hogy a TRAN bizottságnak, és nyilván ezt üzenem a, a bizottság képviselőinek is itt. Évente nagyságrendileg 40 millió eurót fordít az Európai Parlament a különböző kísérleti programoknak a megvalósítására. Én nem tudom, hogy más bizottságoknál, a parlament más szakterületein ez hogy történik, de azt látom, hogy az Európai Bizottság úgy kezeli ezt a pénzt, amit mi odaadtunk, és onnantól kezdve mi, azok a képviselők, akik ezeket a programokat kitaláltuk, kilobbiztuk itt a parlamentbe, hogy felénk itt már elszámolással nem tartozik az Európai Bizottság. Ez elképzelhetetlen, hogy így menjen a jövőben. Én azért örültem ennek a napirendi pontnak, mert nekünk nagyon erőteljesen meg kell üzenjük a bizottság egészének, hogy ezek a kísérleti programok azért vannak, mert politikai, felelős, választott európai parlamenti képviselők víziókat megálmodtak, konkrét programokat javasoltak, és ehhez kilobbiztak forrást az Európai Parlament egészétől. Csak a turizmus területén az elmúlt években több mint 11 millió eurót szereztünk. A korábbi ciklusokban nem volt ilyen eredményes a turizmus lobby. Ez köszönhető ennek a bizottságnak, a Trump bizottságnak, hogy mindig mellénk álltatok, és utána megvívtuk a csatát a parlamentben. Semmit nem tudunk arról, hogy mi van ezekkel a pénzekkel. És az a véleményem, hogy ha ez így megy tovább, akkor a politikus elveszíti a kedvét és a bizalmát, hogy ilyen programokon dolgozzon. Az Európai Bizottság tisztségviselői nem választott politikusok akiknek otthon el kell számolni a választóik felé, hogy ők milyen ügyekért küzdöttek itt a parlamentben. Nem, hanem ciklusokon keresztül itt ülő a, kollégák a bizottságban, ők pedig a mi pénzünket fölhasználják bármilyen rendezvényre, anélkül, hogy mi tudnánk, hogy mi történik ezekkel a forrásokkal. Nekem egyébként a személyes tapasztalatom a mi unitunkkal, tehát a Carlo Corazza és most a utódjaként az Anna által vezetett unittal a személyes tapasztalatom és a viszonyom jó. Mert ők megpróbálnak minket segíteni, együttműködni ezekben a kérdésekben. Itt generális rendszer szinten lévő probléma van, hiszen mindig az a válasz, hogy az Európai Bizottság nem tartozik felelősséggel, hogy bevonjon minket, képviselőket az általunk megálmodott programokba. Műzölié képviselő óra, néppártból és mások is tudnának rá példákat sorolni, hogy ez így történt. Arra kérem saját magunkat, hogy az Európai Parlament politikai munkája érdekében számoltassuk el az Európai Bizottságot minden egyes általunk megálmodott program kapcsán, hogy mire költik a pénzt, és a jövőben pedig kérjük meg a bizottságot, hogy azokat a képviselőket, akik az ötletgazdák voltak, azokat vonják be a végrehajtásba. Elnök asszony, egyetlen egy példát hagy mondjak. Egyetlen egy példát. Amikor a kelet-európai fiatal munkavállalók, fiatal munkanélküliek kapcsán tettünk egy javaslatot, hogy nekik történjen olyan átképzés, program, amely a turizmus világában való foglalkoztatottságukat segíti elő. Ugye az mindenki tudja, hogy Kelet-Európában egészen más a munkaerőpiac, mint mondjuk Londonban vagy Berlinben. Nyertünk rá pénzt, fél év múlva láttam, hogy más a neve a programnak, más a tartalma a programnak, és egy olyan konzorcium nyert el a végrehajtást, amiben egyetlen egy kelet-európai államból nincsen tag. Semmi köze nem volt tehát a pénz végrehajtásának ahhoz, mint ami az eredeti kezdeményezés célja volt. Ezért kérem, hogy találjuk ki a parlament és a bizottság a későbbi együttműködésnek a tisztes formáját. Nagyon köszönöm új helyi úrnak ezeket az észrevételeket, amelyeket támogatunk. Itt arra van szükség, hogy európai parlamentként igen, és tudnunk kell, hogy ezek a források hova kerülnek. Ez az átláthatósághoz kapcsolódó kérdés, hogy nyomon tudjuk követni az adott területen zajló projekteket. Nekem is lenne két-három kérdésem, ha ezt megengedik. Például itt van ez a kísérleti projekt a kilométer szemlálóhoz kapcsolódó csalások kapcsán. Hát itt egy nagyon sors késedelemben vagyunk, mert a tanulmány már lezárul, miközben a, kez, a saját kezdeményezésű jelentés már előre haladott állapotban van. Érdekel, hogy milyen módszert használnak itt, Ugye itt ha 300 ezer eurót költöttek erre a tanulmányra, de hát a tanulmány maga már elavult-e vált, hiszen két-három dokumentumban már szerepelnek ezek az eredmények, tehát ez ilyenfajta tanulmányokra ettől kezdve nem kell ilyen összegeket fordítani, szerintem ehhez kapcsolódik az első kérdésem. A második kérdés, ugye itt nagyon sok projektet felsoroltak önök, hogyan lehet azt elérni, hogy Ugye új helyi úr utalt rá, hogy itt nyomon kellene követni ezeket a projekteket, ezen projektek sorsát. Ugye a városi mobilitás is egy nagyon fontos terület. Jó lenne, hogyha ezeket általánossá lehetne tenni, ezeket a kísérleti projekteket. Itt ugye kis kísérleti projektek vannak, noha ezek valódi megoldásokat kíván, kínálnak problémákra, és hogyan lehet ezekből közpolitikákat kialakítani a jövőben, hogyan lehet ezeket általánosítani, ezeket a kis projekteket, hogy lehet, hogy a következő években ez általánossá váljon, ebből valami általánosabb szakpolitika nőjön ki. Ez a második kérdésem. Mona Bokland asszonyhoz fordulok, hogy válaszoljon ezen kérdésekre és a bizottságnak is szót adok röviden az idegenforgalmi szakaszt illetően. Tessék önni a szó. E, nagyon szépen köszönöm. Röviden válaszolnék. Ami a biztonságos tehergépjármű parkolókat illeti, van egy konkrét projekt, amelynek célja, mint ahogyan már elmondtam, az, hogy megoldásokat találjunk arra, hogy valamilyen módon ilyen parkolókat, biztonságos parkolókat tudjunk biztosítani, valamilyen ösztönzőket kellene teremteni, és megkívánjuk vizsgálni azt is, hogy hol kell ezeket a parkolókat elhelyezni, és hányra lenne szükség azért, hogy eleget tudjunk tenni a szükségleteknek, és hogyan tudnánk az állam és a magánszférában lévő szereplőket is ösztönözni arra, hogy létrehozzák ezeket a parkolókat. Ezeket térképezi fel a kísérleti projekt. Ezt egészíti ki a finanszírozási rész, amely a Connecting Europe Facility-hez tartozik, már a gerinchálózathoz kapcsolódóan is vannak lépések, amelyek azt célozzák, hogy biztonságos tergépjármű parkolókat teremtsünk néhány száz kilométerente az utak mentén. A tagállamok tehát már élhetnek ezekkel az eszközökkel, hogy létrejöhessen az a hálózat, amelyel kívánjuk elégíteni a szükségleteket. Ami az elektromos járművek életciklusát életé, a bioüzemanyagokat, az akkumulátorokat, ezt a kérdést majd továbbítanám a szakértőinknek a DJ-n belül, és remélem, hogy aztán írásban tudjuk tisztázni ezt a kérdést. Ami az egységes európai égboltot illeti, a kérdés az volt, hogy figyelembe vesszük-e majd a szembevőszék ki vizsgálatok eredményeit. Ezek a kísérleti projektek nyilván olyan struktúrával rendelkeznek, hogy eleve már a meglévő adatokra és információkra támaszkodunk, tehát nyilvánvalóan a számbevőszék eredményeit is figyelembe fogjuk venni. Ami a beruházások szükségességét illeti, nyilvánvalóan ezért is tartom nagyon aktuálisnak ezeket a kísérleti projekteket, mert remélem, hogy sikerül megteremteni az alapokat ahhoz, hogy előbbre jussunk ezekben a kérdésekben, mert ez is azt mutatja nyilvánvalóan, hogy beruházásokra van szükség ezen a téren. Mi történik, amint a tanulmányok lezárulnak? Ez egy jogos kérdés, nagyon eltérő a gyakorlat. Számos projekt esetében egyébként a parlamentet már a projekt előkészítésében is bevonjuk a az Európai Parlamentet workshopok révén, egyéb rendezvények révén, a tanulmányokat persze közzé tesszük, amint elkészülnek, és az Európai Bizottság folyamatosan vizsgálja, hogy hogyan lehetne ezeket a tanulmányokat szélesebb körben is bemutatni, vagy esetleg hogyan lehetne vitát szervezni az eredményekkel kapcsolatosan. Teljesen jogos volt az erre vonatkozó megjegyzés egyébként, és vaj, nyilvánvalóan ez az elszámoltathatóságunk részét képezi. Mi a tanulmányok eredményeit egyébként folyamatosan bizonyítékként használjuk. Nagyon értékes adatok, információk birtokába jutunk, amelyeket aztán tovább tudunk használni a munkánk során, de persze az intézmény közi munkában is hasznosulnak. Ami az emberi magatartást, az emberek magatartását illeti az automatizált járművekben, ez egy 2018-as kísérleti projekt tárgyát képezi. A 2018-as projektek csak most indulnak, úgyhogy a finanszírozásra vonatkozó döntéshozatal még hátra van. Ami a kilométermérőket illeti, kilométerszámlálókat illeti, Nyilván tudjuk, hogy itt egyfajta eltolódásról van szó. Ez is egy 2018-as javaslat, úgyhogy nyilvánvalóan most akkor ezt előbbre vesszük, hiszen mindenképpen szeretnénk, hogy az elemzéseink eredményei hasznosuljanak a jogalkotási munkában, úgyhogy ezt persze figyelembe vesszük, és már röviden reflektáltam az elszámoltathatóságra és a kísérleti projektek eredményének hasznosíthatóságára. Nagyon szépen köszönöm. Merci beaucoup pour... Nagyon köszönöm a válaszok összességét, és most kollégája felé fordulok. Ő a turizmus az idegenforgalom kérdéskörével foglalkozik, Anna Atanasopulu. Remélem jól ejtettem ki a nevét. Öné a szó. Köszönöm, elnök asszony, tökéletes a kiejtése. Elnök asszony, tisztelt eh, TRAN szakbizottsági tagok. Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget, hogy bemutathatjuk önöknek az áttekintést a turisztikai eh, kísérleti projektek eh, végrehajtásáról és az előkészítő lépésekről, és elnézést, amiért nem tudtam időben itt lenni. Gyorsabban haladtak a napi rendben, mint ahogyan tervezték, ezért nem voltunk itt, elnézést kérek. Az Európai Parlament az Európai Bizottságtól eh, írásos információkat kap az éves időközi jelentés formájában a turisztikai kísérleti projektekről, és megkapja dokumentumokat a következő éves költségvetés tervezetről is. Ezeket az információkat tehát rendszeresen eljuttatjuk az Európai Parlamentnek. Ezen, ezeket már megkapták tehát, most azonban ezen felül röviden vázolnánk, hogy az eddigi kísérleti projektekkel mi a helyzet. A 2015-2018-as időszakban az Európai Bizottság összesen kilenc kísérleti projektet és előkészítő fellépést hajt végre a turizmus területén, 1 millió euró költségvetéssel. Nagyon szépen köszönjük az Európai Parlamentnek a projektekre vonatkozó javaslatokat, és hogy érdeklődést mutatnak a turisztikai ágazat iránt. Hadd kezdjem azzal, hogy bemutatom önöknek az első kísérleti projektet, amely a munkahelyek minőségének javítását célozza Európa szerte. Youth on the Spot kezdeményezésként is ismert. A 2016-os költségvetéshez kapcsolódik a javaslat 500 ezer eurós allokációval. Elsősorban a turisztikai munkahelyeket kívánja vonzóbbá tenni, valamint a turizmusban dolgozó képesítését, képzését próbálja meg megkönnyíteni, ezáltal betömve azokat a hézokokat, amelyek kialakultak, mert nincs elég munkaerő. A vendéglátás, a gasztronómia, a destinációkra vonatkozó szolgáltatások, a digitális szolgáltatások, innováció, ezekre a, területekre összpontosít elsősorban a projekt. Nyolc tagállamra összpontosított elsősorban a projekt, de reméljük, hogy a projekt által létrejött módszertant más tagállamokban is kamatoztatni lehet. a kommunikáció és a promóciós anyagok létrehozása az egyik célja a projektnek, aztán az, hogy létrejön egy platform a munkahelyet keresők számára ezen a területen, aztán a turizmusban tevékeny KKV-k elős támogatása, és az európai finanszírozási lehetőségek népszerűsítése. Nyolc tagállamban, nyolc országjárást terveztünk, továbbá hat workshopot a munkahelyet keresők számára, további hat workshopot a KKV-k részvételével, hogy azonosítani tudjuk, hogy milyen készségekben mutatkozik hiány, és egyéb workshopokat is tervezünk a turisztikai karrierek előmozdítására. Összességében több mint 5000 érdekelt felet sikerült mozgósítani a különböző kommunikációs lépések révén. Az európai parlamenti képviselők többet hallhatnak majd ennek a kísérleti projektnek az eredményeiről április másodikán, amikor a projekt gazda átfogó előadást tart a projektről az Európai Parlamentben. A politikai folytonosság, kontinuitás szempontjából is fontosak a projekt eredményei, valamint van egy Erasmus Plus révén finanszírozott további projekt is, amely ehhez a projekthez kapcsolódik, és a turisztikai ágazatban szükséges készségek elsajátítására vonatkozik. Ezt is szeretném megemlíteni. Röviden összegezném akkor most a kultúrához kapcsolódó transnacionális európai turisztikai termékek témában. 3 millió eurós költségvetésű projektről, projektről van szó. Ez a fellépés lehetővé tette, hogy megerősítsük az UNESCO-hoz főződő kapcsolatainkat, hogy létrehozzuk az Európai Uniót átszövő világörökség utazásokat, vagy útvonalakat. Ezek olyan útvonalak, amelyek 34 jól ismert, vagy kevésbé ismert UNESCO helyszínt kötnek össze 19 EU-s tagállamban különböző témákhoz kapcsolódnak. Ezek királyi Európa, romantikus Európa, és így tovább sorolhatnám még. Ezeknek az útvonalaknak a promóciója a National Geographic-kel való együttműködésben már elkezdődött, és az előkészítő fellépés második szakaszában is folytatódik. Ez a második szakasz idén januárban indult, és 18 hónapig tart. A célok közé tartozik a kapacitásépítés, az útvonalak támogatásában, mind ami a kapacitásépítés eszközeit és a workshopokat illeti, aztán egy mobil telefonokra optimalizált platform létrehozása, valamint a promóciós tevékenységek koordinációja tagállamokon átfogóan, és a National Geographic részvételével, ahogyan már említettem. Az fő cél, hogy 2018-ban ezeket az útvonalakat tovább népszerűsítsük, egészen 2019 közepéig. Vizibilitás, láthatóságot kívánunk adni nekik. Különösen az olyan nagy piacokra való tekintettel, mint amilyen Kína, 2018 ugye az EU-Kína év, de Észak-Amerikára is összpontosítunk. Szinergiákat akarunk létrehozni, és biztosítani szeretnénk, hogy ennek az előkészítő fellépésnek az eredményeit kamatoztathassuk majd egyéb 2018-as rendezvényeink során, amelyek az EU-Kína évhez kapcsolódnak, valamint az Európai Kulturális Örökség évéhez is, hiszen egyértelmű itt a, kapcs- a tematikus kapcsolat, és szeretnénk egy közös promóciós platformot is létrehozni. Ez egy, közös, ez egy új kezdeményezés, amelyet az Európai Utazási Bizottsággal kívánunk eh, együtt végrehajtani, és amelyről később majd bővebben szólok. A népszerűsítő promóciós lépéseken túlmenően, a négy útvonalkat illetően a célunk az is, hogy elősegítsük az együttműködést a különböző illetékes hatóságok és a helyi közösségek között, a kulturális örökség fenntartható fejlesztése témájában, különös tekintettel az UNESCO helyszínekre, világörökség helyszínekre. Hadd számoljak be egy további kísérleti projektről, amelynek más a témája. Egy olyan kísérleti projektről van szó, amelyet a 2015-ös költségvetésben vezettünk be 700 ezer eurós allokációval, és a parlament úgy döntött, hogy előkészítő lép, fellépésként folytatja ezt a projektet, 1,1 millió további eurót hozzárendelve a projekthez. Megszületett a döntés, hogy ez a projekt elsősorban három aspektusra összpontosít, az EU-Kína turisztikai együttműködés, a kínai utazók profiljának jobb megismerése és az EU-s helyszínek felkészítése a kínai turisták fogadására. Ennek a kísérleti projektnek a célja nyilvánvalóan egyetemen kapcsolódik a 2018-as EU-Kína turisztikai évhez, amely utóbbi egy zászlóshajó kezdeményezés a 2018-as évre. A kísérleti projekt révén sikerült tanulmányokat elvégezni. Ezek elérhetőek a különböző weboldalainkon. Kapacitásépítő webináriumokat is szerveztünk, valamint workshopokat, az egyiket Sankhájban, a másikat Londonban. Aztán a kínai szolgáltatók részére szerveztünk utazásokat is, hogy megismerkedhessenek a projekttel. A 2018-as költségvetésben egyébként szavazunk a World Bridging Tourism projektről is, illetve ehhez kapcsolódik ez a projekt, ez is, ezt is fontos megemlíteni. Aztán van egy további kísérleti projekt, amely Európa vezető destinációként való megismertetésére szolgál. 1,5 millió eurós költségvetést rendeltünk ehhez hozzá. Összességében a kísérleti projektet, projekt finanszírozását a COSME eszközével sikerül, forrásaival sikerült kibővíteni, valamint az Európai Tengeri alap eszközeivel, és így létrejött egy akkumulált költségvetés, amely lehetővé tette, hogy létrejöjjön egy közös promóciós platform a Destination Europe számára, amelyet az Európai Utazási Bizottság hajt végre a gyakorlatban. A cél, hogy marketing tevékenységet ösztönözzünk, az európai és transeurópai destinációkat illetően a harmadik országokban az újdonság az, hogy most az állami szervezeteket, a magánkézben lévő turizmus szervezőket és a különböző régiókat is összehozzuk egymással, kapcsolatba léphetnek egymással a platform segítségével. Van egy idei előkészítő tevékenységünk is, amely ehhez kép- kapcsolódik, és amelynek célja Európa kulturális kincseinek megismertetése. Hadd zárjam a listát a European Capital of Smart Tourism fellépés ismertetésével. Ennek a végrehajtása már januárban megkezdődött. A fellépés abból áll, hogy két várost kiválasztunk 2019-ben, Európa intelligens turisztikai fővárosává, és 2020-ban egy további főváros nevezünk ki. A cél az, hogy elismerjük azoknak a városoknak az erőfeszítéseit, amelyek az intelligens turizmus területén tesznek különösen kiemelkedő lépéseket. Ide tartozik a digitális eszközök alkalmazása, a kreatív ágazatok támogatása, a turizmus révén és így tovább. Reméljük, hogy az Európai Parlament támogatja ennek az előkészítő fellépésnek a végrehajtását. Reméljük, hogy az Európai Parlament részt, ve, vá, részt vesz majd a városok kiválasztásának folyamatában, valamint az ez év decemberére tervezett diátadó ünnepségen. Ahogyan láthatják, mindent megteszünk annak érdekében, hogy az Európai Parlament által megálmodott fellépéseket megfelelően végrehajtsuk. Mi is úgy gondoljuk, hogy az európai turisztikai ágazatot elő kell mozdítani, Európát, mint turisztikai helyszín, destinációt népszerűsíteni kell, és reméljük, hogy továbbra is jó lesz az együttműködés a közeljövőben és a távolabbi jövőben is ezen a területen. Köszönöm. Köszönöm a prezentációját. Ugyanakkor azt el kell mondanom önnek, hogy nagyon nehéz követni mindazt, amit mond, szlájdok nélkül. Ugye itt a közlekedés területéről Bokland asszony kísérleti projektenként szlájdokat mutatott be, leírással, összegekkel. Az ön prezentációja, elnézést, hogy ezt kell mondanom, egy kicsit összetettebb volt, nincsenek szlájdok. -ok és egy kicsit elveszettek voltunk a prezentáció hallgatása közben, tehát jó lenne, hogyha a legközelebbi alkalommal, ha ilyen kísérleti projektekről szól, akkor esetleg a kárságomnak megküldhetné, esetleg mert előzetesen a szlájdokat, hogy világosabb legyen a helyzet. Még megadom majd a szót önnek. Most azt láttam, hogy egyes kollégák jelentkeztek, kérdéseket szeretnének feltenni. Wim van den és Ayala Sender képviselők. Néhány percben szót adok önöknek. Wim van de Kamp. asszony, nagyon köszönöm. Egy rövid észrevételt szeretnék tenni, vagy inkább talán kérdés. A néppárt turizmus szakértője, de Grande kollega nincs itt, ezért nekem kell feltennem ezt a kérdést. Múlt héten volt egy nagyon érdekes vita a turizmusról Kínával kapcsolatban, és én feltettem egy kérdést a viszonosságról, reciprocitásról. Feltűnt nekem, hogy a kínai turizmus ágazat mindig készen áll arra, hogy jöjjenek Európába. A kérdés az, hogy ennek a projektnek a kapcsán tudunk-e figyelmet fordítani a viszonosságra, azaz, hogy európai vállalkozások, utazás szervezők, idegenvezetők eljutnak-e Kínába, hogy ott tevékenykedjenek. Köszönöm a bizottságnak a nagyon részletes tájékoztatást. Köszönöm szépen Wim van de Kampen Kamp kollégának, és Aya Szender képviselőszönyé a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, tegnap feltettem egy kérdést, amire tulajdonképpen kielégítő választ is kaptam. De most még egyszer felteszem azt a kérdést, hogy mi történt bizonyos kísérleti projektekkel először előkészítő intézkedésként indult, három éve kellene már, hogy menjen ez a projekt, a, Kalipszó projekt. Ez különböző csoportokat, nehéz helyzetben lévő embereknek próbál elsősorban segíteni, hogy utazhassanak, szabadságra mehessenek. Nem hallottunk későbbiek során semmit, hogy mi lett ezzel, és a nagy gazdasági és pénzügyi válság után azt tapasztaltuk, hogy a középosztály és nagyon megszemette a válságot, a különböző ágazatokban dolgozó munkások is olyan helyzetbe kerültek, hogy a családok nem tudtak már szabadságra menni, az idősek se engedhettek meg maguknak szabadságot, utazást a munkanélküliség, magas munkanélküliség mellett azt is láttuk tehát, hogy bizonyos csoportokat kvázi kizártunk az utazásokból. A bizottság nyomon követte, hogy mi történt ezzel a kezdeményezéssel, vagy lett valami eredménye? Történt valami, vagy készülnek esetleg nagyobb projektek ezzel a céllal? Ez engem nagyon érdekelne. Nagyon köszönöm, Ajala Leszender asszony. Új helyi úr feltetti a kérdését a bizottság képviselőinek, és aztán két percet kapunk a válaszra. Köszönöm szépen Annának mondom, mert nem hallotta az előző okfejtésemet, nem az ő hibájából, hiszen valóban korábban kezdtünk el tárgyalni erről, mint ahogy az ki volt írva. Átküldöm majd egészen pontosan akár a, a mondatról mondatra, hogy mit mondtam el. És ezt tartom, hogy nincs rendjén, hogy mi így együtt nem Európa politikát csinálunk, hanem eh, leadminisztráljuk pénzek elköltését, sokszor ugyanaz a 150 ember Brüsszelben elkonferenciázza, el nem tudom milyen tanácskozásokon elkölti azt a pénzt, amiből nekünk Európa politikát kéne csinálni. És ez nem egyes képviselők hibája, nem a bizottság egyes tisztségviselőinek hibája, ez rendszerhiba. Tehát ezért szeretném azt kezdeményezni most, elnök asszony, hogy a koordinátori értekezleten vegyük napirendre azt, hogy a mi, mint Trump bizottság, akár példákat hozva, forduljunk a Juncker féle bizottsághoz, amelyben szeretnénk tisztázni, hogy mi a felelőssége az egyes intézményeknek ezen források elköltése kapcsán. És ahogy ezt említettem, ez nem egy szociáldemokrata SND probléma, mert legalább ennyire dühös például Műzelié képviselő úr, akivel közös programot álmodtunk meg, és azt se tudjuk, hogy mi van a programmal. A, tehát azt hiszem, hogy a koordinátori értekezleten érdemes lesz ebben egy kezdeményezéssel élni. És újra mondom, nem a unittal van problémám, mert ők azt csinálják, amit nekik a főnökségük kiad. Nekem az egész rendszerrel van problémám, és ezt nem fogom annyiba hagyni. Köszönöm új helyi képviselő úrnak. Azt hiszem, hogy a következő koordinátori ülésünkön igencsak sok napirendi pontunk lesz. Anna Atanának adok szót, hogy adjon választ az összes kérdésre, a kollégáim kérdéseire. Két perce van, hogy válaszoljon, tessék. Uh, thank you, Chair. Oh, köszönöm szépen, elnök ami a bizonyosság kérdését illeti Kínával, a kínai projekttel kapcsolatban, Nos, vállalkozások számára a World Bridging China projekt kapcsán szerveztünk két rendezvényt, egyiket ban a másikat Londonban. A kínai turizmus évében nem csak Európában, Berlinben, hanem Sankhajban, Pekingben és Makaón is szerveztünk rendezvényeket. Tehát minket a reciprocitás igenis nagyon érzékenyen érint, mert a két oldalon szeretnénk programokat szervezni. Ami a kalipszó projektet, illetve előkészítő intézkedést illeti, de még mielőtt erre rátérnék, még annyit elmondanék, hogy egy rövid PowerPoint prezentációt elküldtünk a titkárságnak a kísérleti projektekről és előkészítő intézkedésekről. Valahol ez elkeveredhetett, és azért nem láttuk ezt a képernyőn. A prezentációban talán nem volt világos, ezért megismételném. Mi megpróbáljuk ezeket a projekteket összekapcsolni eh, EU szintű más politikákkal, akár eh, a Promoting Europe, tehát Európa, mint eh, fontos turisztikai destináció, vagy a kultúra támogatása célzó programok tekintetében. És most átadom kollégámnak a szót. A Szender asszony, tudom, hogy ön nagyon szívén viseli ennek a, az előkészítő intézkedésnek a sorsát. Létezik egy cselekvési terv, amelyet az ágazatban dolgozó szakértőkkel együtt dolgoztunk ki. Ezt megismertetjük majd önnel is. És a DJ Connectel is kapcsolatban vagyunk, az aktív idősödés, üregedés, az Active Aging projekt kapcsán. Emellett a COSME programban is foglalkozunk a pályázatokkal. Itt a turizmus kínálatot szeretnénk diversifikálni különböző célcsoportok számára, mint amilyenek a fiatalok, vagy az idősek, vagy a nehéz helyzetben lévők. Igenis érzékenyek vagyunk a szezonalitás kapcsán is, hiszen tudjuk, hogy az ágazat számára a szezonalitás jelenti az egyik legnagyobb kihívást. Köszönöm ezeket a pontosításokat a különböző kérdésekre. Még lesz alkalom arra, hogy több információt kapjunk majd önöktől, ha megengedik, mert az idegenforgalom kérdésköre központi jelentőségű itt a szakbizottságunknál. Wim van de Kamp ha nincs egyéb ö, napirendi ponthoz megjegyzése, akkor szeretném bejelenteni, hogy a következő ülésünkre március 19-én 15 órától kerül sor hétfőjén napon számítok önökre. Mindenkinek kellemes hetet kívánok itt az Európai Parlamentben. Köszönöm mindenkinek, kellemes hetet mindannyiuk számára.